chers collègues euh, nous allons procéder à une audition enfin non, nous allons Kedves kollégák, folytatjuk akkor a munkát. A mai délutáni napirenden két igen fontos meghallgatás szerepel. Ezeket a meghallgatásokat olyan teremben rendezünk, ahol szavazást is nehéz rendezni, de sajnos meghallgatást is nehéz. Úgyhogy elnézést kérek a kollégáktól, akik nehezen találnak maguknak helyet. Gondolom, hogy a parlamenti képviselőknek van helye, de hát vannak itt bőven mások is, akik szintén szeretnék követni az ülést, és nekik már kevésbé kényelmes a helyzetük, úgyhogy kivételes jelleggel azokat, akik állóhelyet kaptak, csak úgy mond, megkérem arra, hogy a zöld tábla mögötti üléseket is fogad, foglalják el, ha éppen szabadok, aztán persze, ha megérkezik a képviselő, akinek a helyéről van szó, akkor kénytelenek lesznek majd átadni. No, ennyit erről. Az INKO bizottság, amely szintén véleményeket állít össze, egy nagyon fontos irányelvről, ugye a kiküldött munkavállalókról szóló irányelvről ma délelőtt tartott meghallgatást ebben a kérdésben. Ez most derült ki egyébként számomra, és hát nem a legszerencsésebb megoldás, nem a legjobb módja az együttműködésnek. A bizottság a konferenciának elnökével kapcsolatban is lépek majd, és ezt jelzem neki. Christensen úr felkért, hogy Jelezzem, hogy egy rádiós csoport követi őt a munkája során, és megkérte őket, hogy vegyék fel a megjegyzését a vita során, amelyek nyilvánvalóan brilliánsak lesznek. Úgyhogy gondolom ezzel kapcsolatban senkinek nincsen kifogása, ne lepődjenek meg, hogyha esetleg kiderül, hogy élőben adásba került, amit mondtak a Dán rádióban. Nos, a vitához tartozik néhány dokumentum, amelyeket a szakszervezetek, a munkavállalók biztosítottak. Ezeket megkapták a parlamenti képviselők, a dokumentum gyűjteményben ott vannak, és hát a munkaadók kérték, hogy akkor ők is erre lehetőséget kapjanak. Természetesen erre lehetőséget biztosítottunk. Nos, jó néhány szakértő van jelen. Először is megadnám a szót az előadónknak, Jazlőjecke asszonynak. Ő vezeti be a vitát. Utána pedig mindegyik szakértő kap egy 10 perces időkeretet a felszólalásra. Ez alatt válaszolhatnak a konkrét kérdésekre, amelyeket korábban megküldtünk. Jazlójecke asszony, ez a néha szó. Do e, Köszönöm a szótának asszony. Nos, mielőtt rátérnék magára az irányelvre, szeretnék egy szervezési kérdést említeni. Az elnök asszony említette, hogy milyen fontos ez a dokumentum, és milyen fontos, hogy a szociális partnereket bevonjuk. És sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy az IMCO meghallgatáson nem voltunk jelen, hát itt szavazás volt, tehát fontos volt értelmszerűen jelen lenni, de meglep, hogy a mi meghallgatásunkat nem hirdették szélesebb körben a parlamentben, az Inko az épületben sokfelé posztereket helyezett el, ilyesmit viszont a mi ülésünkről nem láttunk, és azt gondolom, hogy a szociális partnerekkel sem volt fair a bizottságunk. Levelet is fogok írni önnek, elnök asszony, ugyanis azt gondolom, hogy ez így nem megfelelő. Most pedig térjünk magára az irányelvre. A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv igen komoly figyelmet kapott, és nagyon örülök annak, hogy most szakértők jelenlétében vitathatjuk meg. Fontos az irányelv, és fontos az is, hogy a végrehajtás irányelve javítsa a helyzetet, ami egyébként 1996 óta változatlan. Két fő cél van. Az első, hogy a vállalkozásoknak megfelelő körülményeket biztosítsanak az üzleti tevékenységre, a második pedig az, hogy tiszteletben tartsuk a munkavállalók jogait. Több alkalommal találkoztam különböző szervezetekkel, szociális partnerekkel, munkaadókkal, munkavállalókkal. És ezeken a találkozókon a partnerek megerősítették az én álláspontomat, egyetértenek, problémák vannak a meglevő irányelv értelmezésével. Például a fogadó országban a munkavállalókra váló körülmények tekintetében, illetve a vállalkozások szavahihetőségével is vannak problémák, illetve előfordul, hogy megkerülik az irányelvet formális önfoglalkoztatással. Jó néhány kétei is felmerült a találkozókon, például a bizottságnak a szándékaival kapcsolatosan, amelyek a végrehajtás irányelvben tükröződnek, és azzal kapcsolatban, hogy ezek megoldják-e meglevő problémákat. Illetve az is eh, kérdéses, hogy a megfogalmazás elég világos és elég érthető-e. Több kérdést is feltettem a meghallgatáson résztvevő szakértőknek, még korábban írásban. És igen, innovatív megközelítést alkalmaztunk az árnyék előadókkal való kommunikációban. Olyan megfogalmazást szeretnék alkalmazni, ami az önkényes értelmezéseknek lehetőleg csak kevés teret hagy, és bízom benne, hogy ez a mai ülés értékes hozzájárulás nyújt majd a meglevő irányelv működésének javításához. Ennyit szerettem volna elmondani, szeretnék a lehető legtöbb időt hagyni a szakértőknek, hogy meghallgathassuk az ő véleményeket, illetve a vitának. Fú. Köszönöm szépen. Nos, akkor abban a sorrendben adok szót, ahogy ezt javasolták nekem. Először is azonban emlékeztetném az előadót arra, hogy az ön jelentése némileg megváltozott kontextusban érkezik meg, az Európai Bizottság ugyanis visszavonta azt a szöveget, amelyet az önével együtt párhuzamosan mutattak be, Változik tehát a szöveg, és ez nyilvánvalóan kihat az ön jelentésének a sorsára is. Először Werner Bülen úr kap szót, aki az építkezési és falmunkások európai szakszervezeti szövetségének főtitkára. Bülen úr, az a szó, 10 perc van. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm, elnök asszony. Nos, az építőipari és faipari munkások Európai Szövetségét képviselem, és először is szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek ezért a kezdeményezésért. Nagyon nagyra értékeljük az ilyenfajta eszmecserét az érintett felekkel, ami bennünket illet, mi természetesen készek vagyunk a kreatív megoldások kidolgozásához és a kompromisszumok megtalálásához is. Tekintettel arra, hogy kevés idő áll rendelkezésünkre, a kérdésekre írásban juttattuk el a titkársághoz válaszainkat, a szakbizottsághoz, tehát feltételezem, hogy a titkárság az írásban benyújtott válaszainkat eljutatja majd az összes képviselőhöz és az érdeklődő kollégához, és mindenki írhat nekünk egy e-mailt, amire válaszképpen elküldjük majd megjegyzéseinket. Először is szeretném megjegyezni, hogy nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy meghívtak bennünket. A probléma az, hogy a kiküldetésekkel kapcsolatos visszaélések nem pusztán ezt az ágazatot érintik. A húsiparban dolgozó kollégáink, illetve a közlekedési ágazatban dolgozókat is jelentős mértékben érinti ez a probléma, és éppen ez az oka annak, hogy ma nem a szervezetünk nevében, hanem az összes szakszervezet nevében szeretnénk, szeretnék, az ETUK nevében szeretnék nyilatkozni. Ha végigfutunk a kérdéseken, akkor szeretnék rámutatni azon kérdésekre, amelyek a legfontosabbak voltak. A kettes kérdés ugye az volt, hogy mi a tulajdonképpeni probléma, a valós probléma még mielőtt megpróbálnánk megoldást találni, tisztában kell lennünk azzal, hogy miben rejlik a probléma. Itt egy nagyon hosszú listát említhetnénk, ami nem szabad, hogy bárkit is meglepjen. ha valakit kiküldenek külföldre, gyakran fogalmuk sincs arról, hogy milyen feltételek mellett kellene munkát vállalniuk. Valamilyen halvány fogalmuk, elképzelésük van erről, de arról, hogy milyen fizetést kaphatnak, de általánosságban véve semmilyen elképzelésük nincs a létező szabályokról a foglalkoztatás szerinti országban. Tehát nagyon kevés az információ, és így akkor vissza is térünk az irányelv kiinduló pontjához. Az irányelv ugye rámutat arra, hogy a tagállamok kötelezettek, kötelezettségük információt nyújtani az információ gyakran rendelkezésre áll bizonyos titkos honlapokon, olyan nyelven, amely nem érthető az illető számára, és amely gyakorlatilag semmilyen építőipari munkás nem fog elolvasni. A szociális partnerek, vagy a szociális alapok, vagy egyéb bizottságok nyújtanak információt különböző brosűrök formájában. Ezek elég jól működnek, de a probléma az, hogy nehezen jutnak el ezen információk a kiküldetésben dolgozó munkavállalókhoz. Nekünk is a szakszervezeteknek vannak ilyen brosűrjeink, de az információ nem a tagáramokon keresztül áramlik, hanem a szociális partnereken keresztül, holott ez nem a mi felelősségünk. A másik probléma az, hogy elvben az irányelv értelmében a munkáltató feladata bebizonyítani azt, hogy melyek a feltételek, melyek a munkakörülmények, amelyek amelyekre jogosult, ez, ami jogosult a munkavállaló, ez kellene, hogy szerepeljen a szerződésben. A probléma ezzel a szerződés, ezzel az irányelvvel az, hogy gyakorlatilag egyáltalán nem alkalmazzák. Ez pedig egy nagyon súlyos problémát vet fel. Egy olyan irányelvről van szó, amely gyakorlatilag holdbetű, holott nagyon komoly kötelezettségeket ró a munkáltatóra az információ nyújtás tekintetében, tehát nem kerül alkalmazásra, úgyhogy a végrehajtás mint olyan nem létezik. Ez azt jelenti, hogy a kiküldetésben dolgozók elhagyják hazájukat, anélkül, hogy bármilyen fajta információval rendelkeznének. És amikor már külföldön dolgoznak kiküldetésben, elszigetelten élnek, óriási nyomás nehezedik rájuk, és nincsenek olyan helyzetben, hogy bárkinek is panaszt emeljenek, hiszen tudják, hogy ha ezt megteszik, akkor vagy büntetést rónak királyuk, vagy pedig hazaküldik őket. Ez a kiküldetésben dolgozók realitása, amennyiben panaszt tesznek. Elszigetelten élnek, ez főleg azzal indokolható, hogy nem ismerik az nem érintett ország nyelvét, kultúráját, azt sem tudják, hogy milyen szervezethez fordulhatnak, amennyiben panaszuk van. Nem tudnak a munkafelügyelők létezéséről, a szakszervezetekről, amelyekhez fordulhatnak. A szakszervezetek azok, akik meg kell, hogy keressék ezen, ezen munkavállalókat, a felügyelők hiszen a kiküldetésben dolgozók nem fognak a szakszervezethez fordulni, és a mi tapasztalatunk az, hogy csak akkor fordulnak hozzánk, ha mondjuk három ö, ha havi fizetésük késlekedik, vagy ha embertelen körülmények között élnek. És ilyen esetekben gyakran a munkáltatónak már a nyomát sem lehet lelni. Az ellenőrzés egy nagyon súlyos probléma. Először is a származási országban gyakorlatilag semmi, semmilyen lépés nem történik, ott nincs semmilyen értesítési rendszer, semmilyen információ, csere, és ez egy további problémát vet fel. A, szár, a foglalkoztatási ország hatóságai gyakorlatilag keressék, keresik az információkat, nagyon nehéz az információhoz hozzáférni, és éppen ezért javasoljuk azt, hogy kötelező legyen az előzetes tájékoztatás, de később majd visszatérek. Ami szintén hiányzik, az a konkrét és határozott szankciók rendszere. Bizonyos országokban ez létezik, azonban mi történik, ha a munkáltató hazament, vagy a munkavállaló hazatér, akkor mi történik a késedelmes kifizetésekre vonatkozó keresetekkel? Ez egy nagyon nehéz helyzetet vet fel, mert lehet, hogy a papíron szépen mutat az, hogy egy jogi eljárás lehet kezdeményezni, de a gyakorlatban a legtöbb munkavállaló eláll ettől a szándékától, mert ez egy óriási, óriási káoszt eredményezne. Ez egy szintén súlyos probléma, és megint csak a realitásról beszélünk az az, hogy az önálló vállalkozáson keresztül való kiküldetést mennyire megkerülik. Az egész irányelvet meg lehet kerülni, azáltal, ha valaki önálló munkavállalóként, önálló vállalkozóként dolgozik. A kiküldetésben dolgozó munkavállalónak alá kell írni egy dokumentumot, amelynek értelmében azonnal önálló, munka, önálló vállalkozóvá válik. Gyakran az illető azt sem tudja, hogy mit ír alá, mert a dokumentum egy számára értetetlen nyelven készült, és eleve örülnek annak, ha munkát találnak külföldön, és gyakorlatilag bármilyen dokumentumot aláírnak. Nagyon sok dokumentum, sok a hamisított dokumentum, munkaszerződések, vagy a munkaidőt jelző táblázatok, és ha például egy munkafelügyelő érkezik a helyszínre, akkor az ember vagy hazudik, vagy eltűnik onnan, vagy ilyen-olyan dokumentumot kell, hogy felmutasson. Ezek azok az utasítások, amelyekben részesülnek a munkavállalók. A visszaélések a gyakorlatban gyakran előfordulnak. Hogy mit lehetne tenni, mire volna szükség? Hát számos megoldásra szükség van a tagállamok szintjén is kellenek megoldások. Bizonyos tagállamokban ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy megfelelő legyen a belső koordináció, mert sok országban azt tapasztaljuk, hogy az információ áramlása nem megfelelő. A pénzügyminisztérium, illetve a munkaügyi minisztérium között, vagy a migrációs ellenőrök között, ez pedig nagyon komoly problémákat eredményezhet, mert nem tudják előképpen megszervezni maguk között sem a, a munkát. Egyértelmű kell legyen az, hogy a jelen irányelvben, a 91 per 531-es irányelvben foglaltakat végre kell hajtani, hiszen létezik papíron, de a gyakorlatban nem alkalmazzák ezeket a kiküldetésben való munkavállalás esetében. Tehát nem engedhetjük meg azt, hogy ne vitassuk meg ennek az irányelvnek az átültetését. És aztán ott van egy harmadik probléma, az információ, a tájékoztatás. Úgy gondolom, hogy ez egy kulcsfontosságú kérdés. Egyszerű, hozzáférhető kell, hogy legyen az információ a munkavállalók számára. Tájékoztatást kell kapniuk a munka körülményeikről. Ez pedig a tagállam felelőssége, de ahogy említettem már, a valóság más, a tagállamok által nyújtott információ nem megfelelő. Meggyőződésem, hogy a szociális partnerek az építőipari ágazatban, amelyet képviselek, nagyon is hajlandóak volnának arra, hogy rendelkezésre bocsássák a szükséges információt, de szem előtt kell tartanunk azt, hogy a különböző eddig már megtett erőfeszítések, ezeket a szociális partnerek tették meg, ami egy elég sajátos helyzet, hiszen nem az ő kötelességük ez. Ők késznek mutatkoznak erre, segítséget nyújtanak, de cserébe kell, hogy valami más is érkezzen. És egy további fontos elem a határon átnyúló együttműködés. Igen, mindjárt befejezem. Úgy gondoljuk, az építőipari ágazatban dolgozókkal együtt, hogy az egyik olyan eszköz, amelyet bevezethetnénk, az egy előzetes kötelező tájékoztatás, értesítés a kiküldetésben dolgozókkal kapcsolatban. A foglalkoztatás szerinti országban így ők már eleve tudják, hogy ha egy másik országból hozzájuk érkezik munkavállaló, ez megkönnyíteni jelentős mértékben az ő helyzetüket is, mert így tudnák akkor, hogy hány dolgozó érkezik, aki kiküldetésben fog dolgozni, milyen időtartamra. Vannak egyéb eszközök, amelyeket szintén szeretnénk javasolni, ezek innovatív eszközök, de jeleztem már, a bevezetőmben, hogy ezeket megtalálhatják azon válaszokban, amelyeket a feltett kérdésekre eljuttatunk Önökhöz. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Nagyon sűrű volt ez a előadás. Most pedig Yves Jorenz professzor következik, a Gent Egyetem Társadalombiztosítás csalákosokkal foglalkozó Nemzetközi Kutatóintézetéből érkezett ma ide közénk. Parancsoljon öné szó. Thank you very much, Mrs. Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy felvázolhatom a javaslata kapcsolatos álláspontunkat. a közös és egyetemes felelősséggel kapcsolatos véleményünket is elmondanám, mivel a közelmúltban ért véget a kutatómunkánk ezügyben. A téma azért merült fel, mert az európai munkaerőpiacon mi jelenti azt tehát, hogy nem lehetne javítani a jelenlegi rendszeren. Az outsourcing és az alvállalkozás a szigorú szabályok megkerülésére is alkalmat ad. A jelenlegi rendszer hiányosságai elsősorban a végrehajtáshoz kapcsolódnak, illetve a határon átnyúló ellenőrzés hiányára vezethetők vissza. Itt a különböző felügyeleti szervek közötti együttműködés hiányára gondolok. Bár a szolgáltatások és munkájának szabad áramlásáról beszélünk, érdekes módon maguk a felügyeletek szabad áramlásáról nem beszélhetünk Európában. Az ellenőrzés minden stádiumában igen komoly problémák vannak. A minimális normákat meg lehet kerülni, ez a social engineering néven ismert, hiszen nem egyenlőek a munkafeltételek, az a szürke önfoglalkoztatás, a határon átnyúló információnyújtás nem hatékony, nehéz, gyakran nem is létezik, és az a tény, hogy a, hat, a bírságok eh, eh, kiszavása határon átnyúló módon gyakorlatilag nem működik. Eh, éppen ezért szorosabbra kell ezt a fajta tájékoztatási és felügyeleti együttműködést. Ezt gátolja több ok, nyelvi okok, az alkalmazandó jogszabályok ismeretének hiánya, gyakran nem tudják, hogy mely az a kompetens illetékes szerv, a tanács keret határozata a pénzügyi bírságokra vonatkozóan eh, administratív szankciókra csak büntetőjogi szempontból vonatkozik, sajátos módon. Eh, az információ hiány, a külföldi jogi személyekkel kapcsolatban is még soha nem azokat. Éppen ezért a kölcsönös és egyetemes felelősségbevezetés európai szinten eh, sokak szemében a csodaszer. Az ilyen rendszer kapcsolatos kritika gyakran arra utal, hogy magáncégeknek kellene az ellenőrzést ellátniuk, mert a felügyeleteket ugyanilyen akadályok gátolják, amelyet nem tudnak áthágni. A tisztességtelen versenyelkülésnek lehet ez az egyik módszere, hiszen a szalvállalkozók vagy vállalkozók eh, a vállalkozók sokkal különtekintőben kell, hogy kiválasszák az alvállalkozóikat. Egy ilyen rendszer valóban elrettentő erejű lehet, hiszen a felelősség elkerülése érdekében a cégek eh, jobb alvállalkozókat keresnének, ugyanakkor empirikusan ezt nehéz igazolni, ezt a feltevést. A tények indirektek, közvetettek, és eh, a számszerűsíthető adatok nem állnak igazából rendelkezésre eh, kellő számban és gyakorisággal. Nemzeti szinten mindösszesen 8 tagállamban működik ez a fajta kölcsönös egyetemleges felelősség rendszere, amelyet a külföldről beáramló munkavállalókkal szemben vezettek be nemzeti kontextusban, és explicite explicit módon nem utalnak külföldi alvállalkozókra. Igaz, hogy a szabályoknak nehéz érvényt szerezni, mert a munkavállalóknak kellene eljárást kezdeményezniük, hogyha bármiféle szabályt sértenek. Gyakran a munkavállalók nem szívesen járnak így el, férnek a megtorlástól a munka munkáltató részéről, közvetett vagy közvetlen megtorlásról, egész egyszerűen nincsenek tisztában a tényekkel. A szociális partnereket tekintetben fontos szerepet játszhatnak, bár el kell mondanunk, hogy nagyon sok országban úgy tűnik, hogy a szakszervezetek nehezen jutnak el ezekhez a külföldi munkavállalókhoz. Egyes tagállamokban pozitív fejleményeket tekintetben tapasztaltunk. Ugyanakkor nem világos, hogy milyen mértékben lehet a nemzeti kontextusban működő szabályokat európai keretbe átültetni. Az egyetlen olyan adat, amit mi meg tudtunk ad, találni, statisztikai adatokat Németországból származtak, amelyek kölcsönös egyetemleges felelősség alapján befizetett különböző járulékokra vonatkoztak, ebből 300-400 eset keletkezett országban ezek nagy részét bíróságon kívül rendezték, 19 millió euró összegről beszélünk összességében 2006 és 2011 között. Ilyen nemzetközi rendelkezések ezen közös és egyetemleges felelősséggel kapcsolatban igen, csak korlátozottan indokolják azt, hogy ezt európai szinten határon átnyúló módon meg lehetne valósítani. Egyes tagállamok alternatív rendszereket vezettek be, főként az észak-európai országokban fontos szerepet eh, kaptak a szakszervezetek. Például Svédországban eh, tárgyalni lehet és meg lehet vétózni egy munkáltató azon eh, tervét, hogy egy egy nem megfelelő alvállalkozók kössön szerződést, de szemvétők azon általában nem élnek. Azonban a szakszervezetek és a munkáltatók tárgyalhatnak Finországban. Egy szerződés kötés előtt az alvállalkozó megbízhatóságáról különböző bizonyítékokra van szükség, és ilyen-olyan klauzulákkal biztosítják azt, hogy a kollektív szerződéseknek meg kell, hogy feleljenek az alvállalkozók. Alternatív információs tájékoztatási intézkedések segítik az ellenőrzést, a monitoringot, mint például a tájékoztatási rendszer, amely, ha jól tudom, már 18 tagállamban működik az unión belül. Ez az információnyújtás, hogy tájékoztatás, előzetes tájékoztatás hasznos eszköze lehet eh, annak, hogy külföldi cégek E, és munkavállalók vannak jelen az országban. Ugyanakkor tudjuk, hogy jelenleg a belga rendszert támadják a bíróságok előtt, és hát ennek az e, eredménye, végeredménye, kimenetele egyáltalán nem biztos. A közös a felelősség európai szintű bevezetése, ezért felveti azt a kérdést, hogy ezt a rendszert esetleg nem lehetne csak határon átnyúló esetekre korlátozni. Nincs arra bizonyíték, hogy egy ilyen rendszer bevezetése, csak külföldi szolgáltatókra történő bevezetése nem szűkíteni a mm, befogadó tagállam építőipárhoz való hozzáférést. Jó néhány kliens, főként KKV-k, kétszer is meggondolnák ezt. Nagyon könnyű eh, lenne eh, mondjuk egy már meglévő eh, tagállambeli, a befogadó tagállambeli jogi személyen keresztül kikerülni ezt a fajta szabályt. Jogi kérdések is felmerülnek azzal kapcsolatban, hogy ez a fajta korlátozás a szolgáltatókra, a külföldi szolgáltatókra a korlátozása mennyire korlátozza a szolgáltatás nyújtás szabadságát. Fel lehet sorakoztatni érveket amellett, hogy ez hátrány, akadály. Nemzeti szinten tudjuk, hogy eh, a bíróságok erre többször eh, a bíróság erre többször utalt. Az európai jogszabályalkotók ezen érveket végig kell, hogy gondolják, ugyanakkor nem zárunk ennek a lehetőségét hogy az Európai Bíróság elé kerül ez a kérdés, ugyanis a végrehajtási irányelv javaslatból is azt tűnik ki, hogy a tagállamoknak hasonló szabályokat kell elfogadniuk a nemzeti helyzetekre is. Egy ilyen mechanizmus aránytalan a bona fide vállalkozások, jó hiszemű vállalkozások számára a due diligence, tehát a kellő körültekintése való eljárás felmentése lenthet? Hát ez igencsak kedves ez a helyzet, hiszen a due diligence az a, a megfelelő körültekintéssel eh, való eljárás és a Joint and Several Liability, az egyetemes felelősség eh, nem mindig járnak kéz a kézben. A 2009 per 52-es illegális munkálatról szóló eh, jogszabályban szerepel egy due diligence záradék, aki tehát kerülően körültekintően jár el, az nem tartható felelősnek egy ilyen szabály esetében. Zárásképpen tehát mindenképpen meg kell említeni, hogy egy ilyen rendszer bevezetése nem veheti át a helyét a szolgáltatás nyújtás szabadságát kiegészítő intézkedéseket, ahol az uniónak fel kell lépni. Ezen intézkedések pontosan ugyanazok, amelyek hiánya miatt, amelyek hiányát állítólag ez a közös és értemleges felelősségbevezetése megoldana. A határon átnyúló tájékoztatás és együttműködés, adatcsere a különböző közgazdasági szervek kezett a az administratív, közigazgatási és bírósági döntések a határon átnyúló végrehajtása, a bíróságok kiszabása határon átnyúló módon megoldaná a legnagyobb részt a jogszabály a jogi személyek által történt visszaéléseket, illetve a, a, az áll önfoglalkoztatás problémáját, problémáját is, amely egyébként különböző formáiban egyébként elkező esetben el fog, tovább fog terjedni, ezt soha nem szabad elfelejteni. Merci beaucoup. Euh, Köszönöm szépen. Örülök, hogy láthatok a kérdést egy más szögből is. Következő felszólalónk Stig Norgard, aki a Dán foglalkoztatásügyi minisztérium vezető tanácsadója. Parancsoljon, 10 perc van. Köszönöm, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a bizottság ülésén. Jó néhány kérdés érkezett, és csak 10 percen van, tehát bele is vágnék. Némelyik kérdések a Dán rendszerhez kötődnek, némelyik pedig általános. Vegyük a Dániára vonatkozó kérdéseket. A kiküldött munkásokkal kapcsolatos minimum standardek megkerülésének jellemző módszerei. Nos, ez, ehhez nagyon jól, fontos, hogy jól ismerjük a Dán rendszert. Nincsen kötelező minimálbér, nincsenek olyan jogszabályok, illetve általánosan alkalmazódó kollektív megalapodások, melyeket szabályoznák, a szociális partnereknek kell szoci- kollektív megalapodásra jutnia, mielőtt ugye esetleg sztrájkolnának. A bírósági ítéletből, a Laval ítéletből mm, ismeretik, hogy pontosan hogy működik a rendszer. A probléma nem a minimum standardeknek az alkalmazásának a hiánya, hanem az, hogy ezeket egyáltalán hogy állapítsuk meg. A külföldi cégek esetében a szakszervezetek különös problémákkal szembesülnek, hiszen speciális helyzet a kiküldetés, és általában rövid ideig is tart, úgyhogy, úgyhogy nehéz felvenni a kapcsolatot ezekkel a külföldi cégekkel. Még hogyha a kollektív megállapodás aláírására sor is kerül, akkor is van probléma, hiszen előfordul, hogy ezt nem tartják be. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nehéz a bért, a kifizetést úgymond beszedni, kierőszakolni, még akkor is, hogyha erre elvileg van jogi eszköz. Visszatérve annak a problémára, hogy milyen néz megtalálni a külföldi cégeket. Nos, éppen ezért került 2008-ban bevezetésre egy értesítési rendszer a külföldi munkások számára, ez könnyebbé teszi a szakszervezetek számára, hogy kapcsolatba lépjenek a külföldi cégekkel, illetve egészségügyi és biztonsági eh, előírások, illetve adó eh, vizsgálatok eh, elősegítését is szolgálja. Ez egyébként a bizottság egy 2006-os közleményével került bevezetésre. Ezt végül a javasolt végrehajtási irányelv 9. cikkébe vették fel. közölni kell a cég nevét, címét, elérhetőségét, a munkavégzés helyét, a kiküldetés hosszát, a kiküldött munkavállaló nevét, illetve a a személy nevét is. Ezeket az információkat a cégnek egy internetes rendszerbe kell bevinni, mint ahogy az máshol is van. Így aztán sokkal könnyebb a szolgáltatást kapónak tovább küldeni, akik ellenőrizhetik, hogy valóban a szolgáltatás nyújtó megtette ezt, a, ezt az adatközést, teljesítette ezt a kötelezettségét. Ezt azért vezették be, mert a tapasztalatok azt mutatták, hogy a szolgáltatás nyújtók nem küldték meg a szükséges adatszolgáltatást. Ezt a megoldást választotta tehát Dánia a közös felelősség bevezetésére. Kérdezték tőlem, hogy ez az értesítési rendszer a kölcsönös és egyetemleges felelősséget helyettesítheti-e, vagy kiegészíti. Nos, több tagállamban van egyetemleges felelősség, úgyhogy ez tulajdonképpen kiegészítő. A logika az, hogy ez a kölcsönös és egyetemleges felelősség, ez tulajdonképpen egy biztonsági védőháló az elsődleges cél az, hogy a szolgáltatók teljesítsék a kötelezettségeiket, és hát ez eszköz, ez a bejelentési kötelezettség. Kérdezték, hogy a kölcsönös és egyetemes felelősség hogyan működhet Dániában, milyen módon ellenőrizhetők például az adatközlések, akkor, hogyha elfogadják jelenlegi formájában az irányelvet. Lenne egyébként egy személyesebb megjegyzésem is. Az együttes és egyetemes felelősség esetében ugye kulcsfontosságúak az ellenőrzések, viszont a fogadó állam hatóságai előre nem nézhetnek utána a szolgáltató tevékenységének, gyakorlatának. Így aztán, hogyha egy központi rendszer lenne, egy központi nyilvántartás, ahova a cégek csak akkor kerülhetnek be, hogyha a, otthon teljesítették a kötelezettségüket, akkor az együttes egyetemleges felelősség nem lenne szükség, csak azt kellene ellenőrizni, hogy az adott szolgáltató benne van-e a rendszerben. Hát természetesen ez minden államra ugye tereket róna, neki kellene vezetni ezt a nyilvántartást, viszont ha megcsinálnak, akkor a cégek szabad mozgását előmozdítaná. Nagyon hasznos lenne, tehát több szempontból is egy ilyen nyilvántartás, de tudom, hogy ez nem könnyű feladat, ez egy nagy nagy projekt lenne. Európai szinten is rákérdeztek a kérdésekre, tehát hogyan zajlana ez hogy európai szinten. Nos, ez, ezt itt az Európai Bizottság működteti. Azt gondolom, hogy megoldható az is, hogy bilaterális együttműködés alapján jöjjön létre egy nyilvántartás, de akkor a cégeknek ki kellene jelölni praktikusan az egyik ország valamelyik hatóságát, hogy az vezesse nyilvántartást. Aztán a Dán jogszabályokról is kaptam néhány megjegyzést, aminek nagyobb a hatája, mint a, az országon belüli cég ellenőrzéseknek, nyilvántartásoknak. Valóban így van. A 9. cikkel kapcsolatos javaslatokhoz kötődő iránymutatások szerint például, ha egy cégnek be kell mutatnia, hogy a társadalombiztosítási járulékokat befizeti, akkor a munkáját is ellenőrzik, és ez így logikus, a hatóságoknak tudniuk kell, hogy hol találhatják meg az adott céget. A megjegyzésekben az is szerepel, hogy az információk sokszor pontatlanok. Azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy mennyire nehéz a jogi fogalmakat és szabályokat lefordítani, amikor ezt bevezeték, akkor tesztelték a rendszer használatát, és megkérdezték a külföldiktől minden világos-e. Próbálták tehát ezt ellenőrizni, de mégsem lett tökéletes. Na, ezzel is érkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan lehetne biztosítani, hogy az összes szükséges információ lefordításra kerüljön. Az egyszerű, rövid válasz erre az, hogy az ötös cikkben elő lehet írni, de nem vagyok benne biztos, hogy ez lenne a jó megoldás, ugyanis hát remélhetőleg hogy az ember azt gondolja, hogy minden információ releváns, de mindent lefordítani és folyamatosan frissíteni az összes nyelvre, az nehéz feladat lenne. Ki kell választani, tehát hogy pontosan milyen eh, információkat adjunk meg a külföldi cégeknek. Ez egyébként a szolgáltatás irányelvben is eh, releváns. Egy júniusi bizottsági közleményben az áll, hogy az egyablakos rendszer nem működik olyan jól, ahogy kellene neki. Aztán érkezett egy kérdés a 9-es cikkel kapcsolatban is, nevezetesen, a kontrollintézkedésekkel kapcsolatban, hogy a meglevő nemzeti ellenőrzési tevékenységeket hogy lehetne hatékonyan, hatatosan elvégezni az új végrehajtási irányelv szellemében. Nos, egységesíteni kívánják az esetjogot, de ennek megvannak a korlátai, és egyes tagállamok, a jó magam országa is úgy gondolja, hogy bizonyos rugalmasságra szükség lehet a jövőben. Olyan esetekre, amelyeket nem láthatunk előre. A 9-es cikkkel kapcsolatban egyébként egyéb jogvitákra kellene hivatkozni, és a 9-es cikk alkalmazása is új problémákhoz is vezethet. Arra is kíváncsi lennék, hogy, illetve arra is kíváncsiak voltak, hogy vannak olyan helyes gyakorlatok az egyes tagállamokban, amelyekre érdemes odafigyelni. Nos, kollégám említett már olyan problémákat, hogy ugye megkerülik néha a kiküldetési irányelvet, például ugye önfoglalkoztatásnak állítják be az alkalmazást. A bizottság egyébként már a bíróságra is ment emiatt, talán két hónap múlva, amikor meg lesz az, ítélet, tisztában láthatunk. Arra is rákérdeztek, hogy milyen EU-s szintű jogszabályokra van szükségünk annak érdekében, hogy a tagállamok hatékonyan tudják alkalmazni a jogszabályokat, illetve hát ellenőrizni ezt a területet. Nos, az én javaslatom az lenne, hogy induljunk ki a bizottság mostani javaslatából, az ugyanis jó alapot jelent a szabályozáshoz, főleg az a rendelkezés, hogy azok a rendelkezések, amelyek a, az áll cégek ellen, elleni harcot szolgálják. Vannak olyan cégek, amik csak rövid ideig léteznek, vagy éppen valójában nem is léteznek és ezekkel kerülik meg a szabályozásokat, tehát ezek ellen kell fellépni. Egyelőre ennyi, a következő körben lehet, hogy még felszólalok. Köszönöm. Köszönöm, most pedig az utolsó eh, meghívott vendégünk eh, következik, az Európai Építőipari Szövetség elnöke, Thomas Schleicher úr következik. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony. Köszöntök mindenkit. Szeretnék eh, megkösz, szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy eh, megszervezték ezt a meghallgatást, és meghívtak bennünket, hogy ismertessük erről a lényeges témáról a nézeteinket. Azok, akik még nem tudnák, a FIEK, az Európai Építőipari Szövetség, és jelenleg 33 szervezetet képvisel, 29 különböző országból. A, tagállam, a tagjaink által különböző építőipari vállalkozásokat képviselünk, a nagy vállalatoktól egészen a kis családi vállalkozásokon keresztül. A FIEK a munkáltató képviselője az Európai Ágazati Párbeszédben az építőipar részéről. Most pedig áttérnék a konkrét kérdésekre, de természetesen egyéb kérdéseket is szívesen érintek a későbbiekben, amennyiben ezt kívánják. Először is milyen intézkedéseket kell meghozniuk a tagállamoknak annak érdekében, hogy az irányelv rendelkezései teljesüljenek. Az egyik fő elem a hatékony végrehajtás érdekében az információ rendelkezésre bocsátása. Az információt a vállalkozásokhoz kell eljutatni, hogy tisztában legyenek, milyen rendelkezéseket kell alkalmazniuk, és a munkavállalók felé is, hogy ők tudják, milyen jogok illetik meg őket, és a hatóságok felé is el kell juttatni ezt az információt, hogy ellenőrizhessék a jogszabály megfelelő alkalmazását. Ebben a tekintetben bizonyos pozitív rendelkezéseket tartalmaz az irányelv javaslat, ugyanakkor vannak gyenge pontjai is, amelyeket korrigálni kell. Például úgy gondoljuk, hogy annak érdekében, hogy hatékonyak legyenek az ellenőrzések, az illetékes hatóságokat tájékoztatni kell időben, még mielőtt kezdetét veszi a kiküldetés, és egy szolgáltatás nyújtó megjelenne az adott ország területén. A fiek sajnálja, hogy a bizottság nem vette figyelembe azt, hogy a szociális partnerek kérték a szervezetünk és más szervezetek is, hogy az összes tagállamra nézve kötelező legyen egy tájékoztatási, egy értesítési rendszer kidolgozása. Hogyan lehet megszervezni hatékony ellenőrzéseket, hogyha az illetékes hatóságok nem rendelkeznek ilyen alapvető információval? A mi tapasztalatunk azt mondja, hogy a kiküldetések kapcsolatban ilyenkor jelnek meg a fő problémák. Nehéz meghatározni azt, hogy melyek azok a helyzetek, amelyekben szisztematikusan megjelennek a kiküldetések kapcsolatos problémák. Meggyőződésünk, hogy az irányelvet hatékonyan lehet alkalmazni, hogyha egyértelmű és egyértelmű az alkalmazandó jogszabály, a vállalkozások és a munkavállalók pontos információval rendelkeznek azon rendelkezésekről, amelyeket alkalmazniuk kell, és amelyek az érdekeiket szolgálják, és amennyiben az illetékességgel bíró kellő információval rendelkeznek arról, hogy hol és mit is kell ellenőrizniük és megfelelő eszközökkel rendelkeznek az ellenőrzések végrehajtásához. A FIEK úgy véli, hogy az irányelv javaslat nem teljesíti teljes mértékben ezen kritériumok összességét. Milyen intézkedéseket kell akkor fogalatosítani? A legtöbb tagállamban különböző információ létezik a kiküldetéssel kapcsolatban általánosságban, viszont a vállalatoknak gyakorlati információra van szükségük, amely megérthető, és amely a vállalat konkrét tevékenységi körére összpontosít. Az ilyenfajta információ rendelkezés állása különböző nyelveken szintén egy lényeges aspektus és ezen okokból kifolyólag 2009-ben a szakszervezeti kollégáinkkal együtt egy közös honlapot készítettünk az építőipari kiküldetésben dolgozók számára. Két független tanulmány is készült, és ezek felsorakoztatják a bevált gyakorlatokat. A megfelelő információhoz való hozzáférést javítani kell polgárként. Nekem is kötelezettségem megkeresni a különböző jogszabályok rendelkezéseit, amelyben ezeket ugye tiszteletben kell tartanom, és ezeket teljesítenem kell. Független attól, hogy hazámban vagy egy másik országban tartózkodom, ahol munkát kívánok vállalni. Továbbá a nemzeti hatóságok feladata az, hogy rendelkezésre bocsássák az ilyen információt, és biztosítsák azt, hogy ez alkalmazásra kerül. Egyértelműek tehát a, feladat, a felelősségek, a hatáskörök. Hogyha a vonatkozó rendelkezések egy adott pillanatban változnak, akkor az ember kellő tájékoztatást kell, hogy erről kapjon. De ha később jut el hozzám csak ez az információ, akkor az információt nyújtó a felelős, neki kell vállalnia a következményeket. Ami az ideiglenes munkáltató, munkavállalókat közvetítő cégeket illeti, a közvetítő cégeket, az ő tevékenység a legtöbb tagállamban engedélyezett, és két e, irányelv, a kiküldetési irányelv és eh, a közvetítő ügynökségekre vonatkozó irányelv tartalmaz ilyen rendelkezéseket, ezek egymást eh, kiegészítik. Az alkalmazandó rendelkezések eh, vonatkozásában, főleg ami a munkakörülményeket illeti. A legtöbb tagállamban a fogadó ország jogszabályai vonatkoznak az ilyen cégek által közvetített munkavállalókra, tehát a helyzet úgy tűnik, hogy egyértelmű ami az alkalmazandó jogszabályokat illeti. Melyek azok a rendelkezések, amelyeket érvényesíteni kell, tehát európai szinten, hogy elkerüljük azt, hogy megismétlődjön egy olyan eset, mint a Laval ügy. A Laval ügyről minden elhangzott már, különbözőek a nézetek, attól függően, hogy a munkáltatók vagy a szakszervezetek szempontjából szemléljük a helyzetet, és a jogi szakértők sem értenek egyet ebben az esetben. Én erről most nem akarok új vitát nyitni. A fiak minden esetre úgy véli, hogy még a Laval ügy után, a Rüffelt és a Luxemburg ügy után is kiegyensúlyozott ez az eszköz, ahhoz, hogy a szolgáltatás nyújtás szabadságát érvényesítsük, és a munkavállalók jogait szavatoljuk. Nincs szükség arra, hogy ezt megváltoztassák, éppen ezért örvendünk annak a ténynek, hogy a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatait, javaslata egy másik a javaslatában a kiküldetési irányelvre koncentrál. Hogyan lehet a kiküldetés irányelvet legjobban megkerülni? Ez az áll foglalkoztatás, az áll önálló vállalkozás létrehozása, 2009-ben a szakszervezetekkel erre a témára összpontosítva egy tanulmányt készítettünk, és közös ajánlásokat fogalmaztunk meg. A probléma összetett és érint olyan kérdéseket is, mint a munkajog, az adózás, egyéb fiskális kérdések, amelyek a tagállamok közvetlen hatáskörébe tartoznak és túlmutatnak a kiküldetési kérdéskörön. Úgyhogy nem véletlen, hogy a bizottság nem foglalkozott ebben a jogalkotási kezdeményezésben ezzel a kérdéskörrel. Meggyőződésünk, hogy a nemzeti hatáskörök mellett bizonyos mögöttes problémákat európai szempontból is meg lehet közelíteni, és ezért arra kérjük a bizottságot, hogy foglalkozzon ezzel a problémával. Ami pedig a bevált gyakorlatokat illeti, megfelelő ellenőrzési és monitorizási mechanizmusok, megfelelő ellenőrzések szükségesek szükségesek ahhoz, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk a vállalkozások számára, és tiszteletben tartsuk a munkavállalók jogait. Ugyanakkor a bizottság elkészíthet egy kimerítő listát, amely tartalmazhatná az administratív követelményeket, amelyek által csökkennének az ellenőrzések szemben azzal, ami, ami ma történik. Egy ilyenfajta korlátozás nem tenni lehetővé azt, hogy megfelelően alkalmazzuk a kiküldetés irányelvet, és éppen ezért szembe menne a javasolt irányelv célkitűzéseivel. Tehát mi úgy véljük, hogy az Európai Bíróság esetjogán ez túlmutat, és jelentősen csökkenteni az ellenőrzések lehetőségét. Ez nehezebbé válna az illetékes nemzeti hatóságok számára. Tudjuk, hogy ugyanúgy vélekedünk, mint kollégáink, akik a munkavállalókat képviselik. Úgy véljük, hogy ha ez az irányelv javaslat, amelyet az Európai Parlament megfelelő módosít majd, ez hatályos lesz és érvénybe kerül, akkor a munkavállaló jogokat is meglető, megfelelő módon lehet védeni. Információ csere is szükséges a hatóságok között. Ebben az esetben hatékony ellenőrzéseket lehet végrehajtani, és hatékony lehet a határon átnyúló végrehajtás is az administratív szankciók tekintetében. Ebben az esetben minden bizonyal javul a helyzet a jelenlegihez képest. Következtetésképpen kitértem az önök által feltett kérdésekre, de még mielőtt lezárnám, kérem engedjenek meg, megegyék meg, hogy néhány szót szóljak a legégyesebb kérdésről, ez pedig az egyetemleges felelősség. A fiek nem ellenzi ezt, önmagában véve bizonyos hatékony rendszereket megtárgyaltunk, megvitattunk a szociális partnerekkel, de az európai érvényesítést ellenezzük, mert szerintünk ez túlmutat a kiküldetés végrehajtásán, mert gyakorlatilag a szabályozott alvállalkozást lépteti érvénybe, és akadályozza a szolgáltatás nyújtást, mert kockázatosabb lesz külföldi szolgáltatókhoz folyamodni, főleg olyan országokban, ahol nem létezik még ilyen rendszer, 16 tagállamban. A javasolt intézkedések érintik a jelenlegi hatályos rendszert, holott a jelenlegi rendszer gyakran úgy jött létre, hogy hosszadalmas tárgyalások folytak a szociális partnerekkel, tehát nagyon kényes volt az egyensúly, ezt nehéz volt megteremteni, és ez felkavarhatja nemzeti szinten a kapcsolatrendszert. Úgyhogy úgy véljük, ez egy olyan kérdés, amely mindenképp a tagállamok kezében kell, hogy maradjon. Köszönöm a figyelmüket. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Köszönöm szépen az előadását. Azt hiszem, hogy most egy jó áttekintést kaptunk, ez kiindulópontként kitűnő a vitához, most pedig a képviselőknek szeretném megadni a lehetőséget, hogy feltegyék kérdéseiket. Az időre való tekintettel arra kérnék mindenkit, hogy ha lehet két percet vegyen csak igénybe. Krisztensen, majd Schröter kollega szerepel a listámon. Eh, Köszönöm. Köszönöm. És egyben szeretnék köszöntet mondani a meghívott szakértőnknek is roppant érdekes előadásokat hallhattunk tőlük. A közúti fuvarozásban is igen komoly problémák vannak, akik gyakorlatilag kiküldött munkavállalók mégsem tartoznak az irányelv hatája alá. Kérdés ugyanaz azonban, a tisztességes munkakörülményeket hogyan tudjuk biztosítani, illetve a szociális dömping ellen hogyan tudunk felépni a közúti árufuvarozás eh, terén. A hármas cikk alapján érdemes lenne valamilyen eh, megfelelő ellenőrzést bevezetni, és a befogadó államnak erre vonatkozóan megfelelő tájékoztatást kellene kapnia a származási országtól. A e, ideglenes munkavállalókat pedig hogyan lehetne az irányelv hatály alá vonni. A 12-es cikkben e, szerepel egy e, felelősségre vonatkozó új szabály, de csak az építőiparban. Nem lehetne ezt esetleg más ágazatokra, az ipar más ágazataira is kiterjeszteni? És hogyan lehet azt elkerülni, amit igen gyakran látunk, mi szerint ezek a munkaközvetítő ügynökségek a, a kiküldetési irányelv elkerülésére vonatkozó szerződéseket adnak. Um. Schröter asszony, köszönöm szépen, több kérdésem volna. Az első kérdésem Bülen úrnak szól. És a kérdésem aki ugye említette, hogy a végrehajtás során mennyire fontos a definíció. Megkérhetném arra, hogy indokolja azt, hogy miért tartja ezt ennyire szükségesnek. A második kérdésem pedig, a Dán munkahogyi minisztérium képviselőjének szól. Az volt a benyomásom, hogy ön elégedett a 9-es cikkel, és ez őszintén szóval meglep. Meglep, mert másfelől a 9-es cikk tulajdonképpen az eredeti irányelv 5-ös cikkével szemben korlátozást jelent, és a tagállamok a hatékony ellenőrzés szempontjából már nem tudják ezeket végrehajtani. Hogyha pontosan elolvassuk, nem tudom, hogy a 9-es cikket és az iránymutatást miért tartja egyre fontosnak. Persze, ha félreértettem, akkor kérném, hogy indokolja meg azt, hogy mit kellene megváltoztatni a 9-es cikken, illetve hogy szükségesnek tartja ezt egyáltalán. És végül Schleicher úrhoz intéznék még egy kérdést. Azt említette, hogy ha jó az együttműködés a szociális partnerek között, akkor létre lehet hozni olyan rendszereket, amelyek meglehetősen hatékony ellenőrzéseket lehetővé tesznek. És ezáltal méltányos verseny alakul ki európai szinten a szolgáltatásnyújtás terén. Meg tudná indokolni még egyszer, hogy az ön véleménye szerint, teljesen függetlenül most a bizottsági dokumentumtól, milyen rendszerekre van szükségünk ahhoz, hogy hatékony legyen az ellenőrzés, melyek azok, amelyek mindenképpen nélkülözhetetlenek. Ön említette ugye az információt, de vannak más rendszerek is, amelyek nagyon is hasznosak lehetnek és hogyan függ ez össze azon korlátozásokkal, amelyeket a bizottság a 9-es cikkben javasol? Thanks. Thank you and thank you to the Köszönöm, én is, én is köszönöm a vendégének, hogy elfogadták a meghívásunkat. Nagyon nehezen, nehézek tartom a, a fogalom meghatározások kérdéskörét, hogy, hogy valóban jól találjuk el a definíciókat. Ez komoly kihívás, hiszen ha megpróbáljuk nagyon leszűkíteni a definíciókat, akkor könnyen előfordulhat, hogy egy munkavállalók kimaradnak a jogszabály hatája alól, vagy a definícióból, és a jogszabály megkerülésének a lehetősége is nő ezzel. Önök szerint, hogyha például a színlelt önfoglalkoztatás ellen, illetve a színlelt kiküldetés ellen fel kívánunk lépni, akkor hogyan tudjuk megvédeni munkavállalókat, munkavállalókat. Az én zsigeri reakcióm az lenne, hogy talán az egyenlő elvállás elve az, ami itt segítségünkre lehet. Talán a szakszervezetek segíthetnének ebben, hiszen a jogi hierarchia igen bonyolult, a kiküldetési irányelv, az ideiglenes munkavállalókra vonatkozó szabályok, az átlagos munkavállalók az egyenlő elbánás elve alá esnek, illetve itt van a Róma 1-es is, ami beleszól az egészbe. Ezt a színlet foglalkoztatást, illetve a színlet kiküldetést, ezzel mihez kezdjünk, hogy a definíciókat ne lehessen olyan könnyen kijátszani? Thank you. Jutta Steinrock. Jutta Steinrock következik. Ez ging aber wirklich schnell. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadásukat. Miután meghallgattam önöket, szeretném feltenni a kérdést. Arra a következtetésre juthatunk-e, hogy szükségünk van egy központi európai szervre, ahol összefutna az információ és az ellenőrzés. Mert az a benyomásom, hogyha mindezt bilaterálisan próbálunk megoldani, akkor a bürokratikus ráfordítás elég komoly. Hogyan vélekednek erről egy központi európai szerv? Olyas valami lenne, ami előbbre vinne bennünket? Talán össze lehetne ezt kapcsolni egy európai szociális biztonsági igazolványjal, talán ez hatékony lenne, mert gyakran tapasztalom Németországban, hogy amikor építkezésekre megyek, számos problémával szembesülnek ott a munkavállalók. Egyfelől gyakran nem tisztázott a helyzet a, kiküld, a kiküldő vállalkozásokkal kapcsolatban, ezen postafiók vállalkozásokkal kapcsolatban. A nyilvántartás nem megfelelő, az ellenőrzés, a javaslat nem tartalmaz erre vonatkozóan semmit. Mit teszünk például az ilyen postafiók vállalatokkal? Hogyan oldjuk meg ezt a problémát? mert ez egy komoly probléma. És teljesül az összes kritérium, szükségesnek tartanak esetleg egy központi szervet. Ezt most itt felvetem, így bedobom ezt a kérdést a körbe, de talán ez is előbbre visz bennünket egy kicsit. So, Úgy látom, senki más nem kíván ehhez hozzászólni, úgyhogy zárásképpen még én is feltennék egy kérdést. Említették röviden, a kiküldött munkavállalók képviseletével kapcsolatban, hogy ezt a feladatot elláthatnák a helyszínen a szakszervezetek. Persze nem mindig feltétlenül képviselik ugyanazon érdekeket, és az otthoni szakszervezetek sem feltétlenül képviselik a kiküldetésben dolgozók érdekeit. Tehát az önök véleménye szerint mely lenne a legjobb szervezet, amely kellő információt és támogatást tudna nyújtani az ilyen munkavállalóknak a problémás esetekben a szakszervezetek, vagy esetleg az önkormányzatok ott a helyszínen, vagy talán egy központi európai szerv. Az önök tapasztalat alapján mit gondolnak erről? Igen, és még egy kérdés. Köszönöm. Az elején alkalmam volt a szakértőkkel pár szót váltani, de Schleicher úrhoz van egy kiegészítő kérdésem. Gyakran beszélünk azokról a feltételekről, amelyeket a kiküldetés adó cégeknek kell teljesíteni. Schleicher úr ön szerint ezen kritériumoknak, feltételeknek el, nehéz eleget tenni, vagy esetleg e, másfajta feltételrendszerre lenne szükség? Vielen Dank für die Fragen. Köszönjük ezeket a kérdéseket, most pedig e, megadnám a szót e, még egyszer a szakértőinknek, és arra kérnék mindenkit, hogy ha lehet, maximum 5 percben foglalják össze a válaszokat. Noha tudom, hogy ez nehéz lesz, de sajnos kevés az időnk. Dank. Köszönöm. Okay. I hope this is not being deducted from my time. Remélem ezt nem mondják le az időmből. Many questions have been uh, raised. Uh, one particular uh, question of Mr. Uh, Christensen. Uh, Christensen, Schröter és Trin kérd, kollégák képviselő kérdésére vonatkozóan. Nos, az ideiglenes uh, munkavállalókkal kapcsolatban nagyon kettős a helyzet, két irányelv is alkalmazandó egyszerre. Egyszer van a kiküldetési irányelv, és van a ideglenes munkálatokra vonatkozó irányelv. Mit kell tenni? Tisztázni kellene, hogy hogyha veszük ezt a két irányelvet és összehasonlítjuk őket, akkor azt hiszem elmondhatjuk, hogy alapvetően nem lenne szabad a két irányelv között semmiféle hierarchiának eh, lennie, hanem a legszigorúbb, a legjobb eh, szabályokat kellene alkalmazni. Ez is felmerült már többször. Uh, a couple of years ago we uh, conducted uh, a very thorough uh, research on, let's say, the... Schleicher úr már említette, hogy a színelt önfoglalkoztatással uh, kapcsolatban, uh, valódi önfoglalkoztatással kapcsolatban készült egy tanulmány, és az volt meglepő, hogy az építőiparban a színlelt önfoglalkoztatást gyakran használják arra, hogy az egész kiküldetés irányelvet. Ez azért lehetséges, mert európai szinten nincsenek egyértelmű szabályok arra vonatkozóan, minimum normák, hogy kiszámít munkavállalónak, kiszámít önfoglalkoztatónak. Nemzetközi szinten meglepő módon vannak ilyen szabályok, az ILO-nak, Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek vannak ilyen szabályok, az még furcsább, hogy az Európai Bíróságnak is eh, van erre vonatkozó esetjoga. De ezek persze nem kötele, kötelezők, ezért azt javasoljuk, hogy függetlenül a felek szendékától vizsgáljuk meg a munka kapcsolat valódi jellemzőit, természetét, hogyha valódi foglalkoztatásról van szó, akkor az nincs is probléma, de hogyha ez csak színlet önfoglalkoztatás, akkor ennek automatikusan át kellene alakulnia egy munkaszerződésé. Vannak bizonyos kritériumok, itt van például az aláfelé rendeltség. Ezen ehm, definícióban ezért határozottabban, pontosabban kellene megfogalmazni, ki számít munkavállalónak alkalmazottnak, ha úgy tetszik. Ezzel el, e, értünk egy még kényesebb kérdéshez. Mi történik akkor, hogyha az irányelv nem alkalmazandó, nem alkalmazható, mert vannak olyan szabályok, amelyeket egyszerre kell alkalmazni van ilyen műben. Nos, még a saját jogi szakértőink számára sem tiszta és világos, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk egy színlátőn foglalkoztatás esetében e, a kiküldetésre irányelv nem alkalmazható, mivel nincs kiküldetés, akkor milyen jogszabályokat kell alkalmazni. A munkavégzés e, szerinti ország kollektív szerződése, vagy a származási ország szabályai. Ez azt hiszem egy kiváló és e, soha vissza nem térő alkalom arra, hogy ezt egyszer mindenkorra tisztázzuk. Véleményünk szerint egyébként nyilvánvaló a helyzet. Ha valakit egy másik országba küldenek, és nincs igazán kiküldetés, akkor az alkalmazandó szabályoknak egyértelműen a munkavégzés szerinti ország szabályának kell lennie teljes mértékben figyelembe véve azt is, hogy e, kedvező elbánást jelenthet ez, például kedvező visszatérítési szabályok a származási országban, amelyek a munkavégzés szerinti országban nem rend, léteznek, akkor persze ezeket sem szabad figyelmen kívül hagyni. Különösen fontos kérdés ez, mert a migráns munkavállalók egy óriási csoportját érinti ez, akik nem esnek a kiküldetés irányelv hatája alá. Elnök asszony felvetett egy másik fontos kérdést, mely szakszervezetek lennének illetékesek ezen kérdésekben. Próbáltuk ezt bel, belső házunk, házon belül már rendezni ezt a kérdést, már vannak európai szintű jogszabályok erre vonatkozóan. Az Európai Üzemi Tanácsok irányelvére utalnék itt. Az Európai, eh, a Societe Europea Eh, az európai eh, vállalat statútumára vonatkozó szabályra, és utalnék itt. Van olyan, amikor többfajta nemzetiségű eh, ember dolgozik egy cégnél, erre vonatkozóan igazából nincsenek releváns európai szabályok. A meglévő jogszabályokat kellene ugyanis megvizsgálni, nem új valamit feltalálni. Szerintem a tájékoztatás és konzultáció szabályait ezen transnacionális esetekben kell, is kellene alkalmazni. Hollandiában volt egy Ameshaven eh, eset, amit, ha minden igaz, mindenkinek benne van a dossziéjában, ahol eh, egy hasonló struktúra állt fel, eh, és kollektív szerződéseket is aláírtak már. 500 lengyel munkavállaló kapott jelentős béremelést ennek köszönhetően, de nagyon hasznos lehet ez a fajta tájékoztatás, és minden e, illetékes szakszervezet aktív lehet egy ilyen munkahelyen. Vannak még más kérdések is, de talán a, inkább a kollégáknak a, e, hagyom meg a válaszadás lehetőségét. Nem lenne túlságosan szép dolog, ha mindenre én átnék választ egy személyben. Thank you Matt, so much. Um, I give the floor. Köszönöm szépen. Most pedig Jörens úré a szó. Köszönöm, elnök Nos, könnyen lehet, hogy olyan kérdésekre is válaszok majd, amikre az imént hallottunk választ, mert az enyém esetleg eltér, mint a kollégái. No, lássuk minden esetre néhány percben akkor. Ki, a, ki számít kiküldetésben levő munkavállalónak? Persze ez az egyik központi kérdés, illetve hogy melyik joga mérvadó. A végrehajtási rendelkezések azt gondolom, hogy legalább jobban tisztázták a kritériumokat abban a tekintetben, hogy kiszámít kiküldetésben levő munkavállalónak a 9671-hez képest. Na most azt meg, hogy ugye melyik ország joga a mérvadó, az a Róma egy dönti el. A Róma egy rendelet tulajdonképpen a kiküldetési irányelvnek is a modelljéül szolgált, bár ez nincs kimondva. Tehát a Róma egy rendeletben kell megnézni a szabályokat, és ezek határozzák meg, hogy egyes esetekben melyik ország joga az irányadó, melyik az alkalmazandó. Azután a színlelet önfoglalkoztatás többször szóba került. Valóban. Ez talán az egyik legégetőbb probléma. Az a gond, ami egyébként a kompetenciával kapcsolatosan is felmerül, mondhat az ember akármit európai szinten, a Európai Közösségek Bírósága bizonyos jelzéseket már adott, de hát ez közvetve mindig visszavisz minket a nemzeti joghoz, azt határozó ugyanis meg, hogy ki számít önfoglalkoztatónak szép lenne, nagy álom lenne, hogy kialakítsunk valamiféle európai kritériumrendszert a színlelt önfoglalkoztatás felszámolására, de ezzel nagyon könnyen a nemzeti hatáskörökkel ütközésbe kerülhetnénk. Európai szinten egyébként a, a valóság győz jellemzően, nem a pártok elképzelései, úgyhogy ebből konfliktus lehet. Azután a közvetítő ügynökségek, azt gondolom, hogy valóban érdemes lenne pontosabban tisztázni a szabályokat, amelyek rájuk vonatkoznak. Ők tulajdonképpen munkaadók bizonyos értelemben, úgyhogy a szabad mozgás rájuk is vonatkozik, bár a jogszabályok alkalmazása ebben az esetben problémás. Az egyik utolsó felszólaló említette meg, hogy hogy lehet-e valamilyen európai társadalombiztosítási rendszer, hát elvileg lehetne, az egyik nagy álmom lenne, sok problémát megoldhatna, de azt gondolom, hogy ez olyasmi, amin érdemes tovább dolgozni, ez egy hatalmas probléma, hatalmas ügy, például a felügyeleti ellenőrző hatóságok együttműködésére lenne szükség, de hát itt nem is csak erről van szó, hanem például a fekete munkáról Németországban is, illetve Ausztriában is eltérő hatóságok vizsgálják a fekete munka problémákat, szóval valamilyen európai közös szociálpolitika hasznos lenne, de hát nem könnyen megvalósítható. Van, aki az Olaf körébe utalná ezeket a kérdéseket, de persze ezt mások ellenzik, ez már egy másik kérdés. Mindenesetre azt gondolom világos ebből is, hogy összetett ez a kérdéskör. Köszönöm szépen. Kiváló, nem is töltötte ki az idejét. Akkor most megadnám a szót Dugárt úrnak. Köszönöm a szót, elnök asszony. Nos, Krisztensen képviselőnek válaszolnék. Igen, a közlekedés egy problémás kérdés. Dániában most vizsgáljuk a helyzetet, és próbáljuk kielemezni, hogy hogyan lehetne jobb ellenőrzéseket bevezetni. Nem kérdéses, hogy például a kabotás esetében érvényes a kiküldetési irányelv alkalmazandó, de vannak gondok a rövid időtartam miatt, és hát itt ugye saját szabályrendszerek vannak, aztán a nemzetközi kombinált szállítás miatt külön problémák merülnek fel, szóval rendkívül összetett kérdéskör ez. És aztán ott van még, hogy az A1 használható ellenőrzési eszközként. Nos, a munkadó munkavállaló kérhet egyet, és ez felhasználható egyébként nem csak kiküldetésben, hanem egyéb helyzetekben is, például több országban zajló munkavégzés esetén. Egyelőre az az állapot, hogy nem kell jelezni, hogy, vagy nem kell bizonyítani, hogy komoly tevékenységet végez valaki a hazai országában, de hát bizonyos feltételezések itt érvényesülnek, abban a tekintetben, hogy a munkavállalónak van-e A1-ese. Aztán a munkaközvetítő ügynökségek, a kiküldetés irányelv rájuk is vonatkozik, hogyha egyetemleges felelősséget kívánunk bevezetni, az tulajdonképpen politikai kérdés, hogy ez, erre van-e szándék. Aztán Schröder asszony kérdésére, nos úgy tűnik, hogy félreértett engem, ugye a végén azt mondtam, hogy a javaslat összességében, a bizottság javaslat összességében jó kiinduló pont a problémák megoldására. Ön a 9-es cikket említette, talán túl diplomatikus voltam. Schleher képviselő, és Schleher úr konkrétabban mondta, de csatlakozhatok hozzá tulajdonképpen. A Dánánás pont is ez. A könnyű válasz az, hogy mit lehetne csinálni? Hát törölni lehetne a 9-es cikket úgy, ahogy van. De hát diplomáciai javaslat az lenne, hogy valamilyen középutat találjunk, ugye a jelenlegi megfogalmazás és a teljes törlések között félúton. Azután a fogalmeghatározásokról, meghatározásokról a 96-os irányelv, amely ugye a végrehajtást szabályozza, és megadja a, azt a szabályt, hogy a fogadó ország definíciói számítanak, tehát előfordult, hogy az egyik országban valaki kiküldött munkavállalónak számítana, de a fogadó országban már önfoglalkoztatónak számít. Viszont tehát problémás a dolog, mert sok esetben nehéz meghatározni, hogy ki minek számít, melyik oldalára esik a határvonalnak. Tehát a gyakorlati alkalmazás problémás. A Róma egy rendeletre hivatkoztak. Pillanatnyilag zajlik a hármas cikk következményeinek vizsgálata, azt próbáljuk kielemezni, hogy bizonyos helyzetekben, amikor egy adott személyre nem vonatkozik a kiküldetési irányelv, akkor vajon a fogadó ország az összes saját jogszabályát alkalmazhatja-e, vagy a római rendelet miatt egyes helyzetekben a másik ország jogszabályai az irányadóak. Ezt még vizsgáljuk. Aztán Stenbeck asszony kérdezett rá a központi rendszer kérdésére nekem régi vágyam, hogy létrejöjjön egy ilyen rendszer, de azt gondolom, hogy politikailag akadályokba ütközik. Az összes tagállam, alig hanem a saját tagállamom is azt mondaná, hogy ez egy jó ötlet, de hát ilyen hatásköröket nem adhatunk át, azt sem adhatjuk át, ezt nekünk kell ellenőriznünk, szóval nehéz létrehozni egy ilyen rendszert. Minden esetre ambícióként támogatható. Ez megoldhatna az ilyen postafiók vállalatok problémáját, amik igen súlyos problémát jelentenek. És egyébként Dániában jó néhány korábban említett probléma abból adódik, hogy nehéz eldönteni, hogy egy cég valóban létezik és valóban aktív tevékenységet folytat -e egy másik országban. Aztán az elnök azt megkérdezett, hogy hogy lehet segíteni a kiküldött munkálókat hogyan lehet végrehajtatni az irányelvet. Azt gondolom, hogy vannak mechanizmusok, amelyeket komoly, komoly segítséget jelentetnek. Thank you. Um... Köszönjük. Schleicher úr következik. Dankeschön. Äh, Köszönöm szépen. Az időre való tekintettel inkább anyanyelvemre térnék át. Először is Először is hangsúlyoznám, hogy építési vállalkozó vagyok, nem pedig diplomata, úgyhogy ami ezt illeti lehet, hogy bizonyos dolgokat nem annyira diplomatikusan fogalmazok meg. Ennek ellenére a fiek szervezet elnökeként más építési vállalkozásokat is képviselek, az ő nevükben is beszélek. Kérdés ugye, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy az információ áramlás helyzetét javítsuk. Azt javaslom, hogy az EFVB és a FIEK által kidolgozott honlapot vegyék szemügyre, ott megtalálhatók azon bevált gyakorlatok, amelyeket a különböző Európai Uniós tagállamok alkalmazhatnak, beépíthetik ezeket a jogszabályaikba. Az információ a különböző szervek, a szakszervezetek és a munkáltatók részéről érkezik, illetve az illetékes hatóságok is részt vesznek ebben a folyamatban. Hogyha a tagállamok vannak elég ambiciózusak ahhoz, hogy a munkaviszonyokat beépítsék ebbe, ha komoly érdekek fűződnek ehhez, akkor egy kiküldő vagy egy fogadó munka, munkáltató megfontolhatja azt, munkavállaló megfontolhatja azt, hogy mire számíthat a fogadó országban. Az az elképzelés, hogy egy központi szervet létrehozzunk el, illetve hogy az információt egy központi helyen gyűjtsük össze, és ez vajon előbbre visze bennünket, a fiek ezt nem támogatja. Azért nem, mert egy óriási bürokráciát, óriási bürokráciát jelentene ez, és attól tartok, hogy míg befut az információ, ebbe a központi gyűjtő összefut, még az információ összefut erre a központi gyűjtőhelyre, addigra már idejét múltá válik. Egyébként nem is gondolom azt, hogy az EU feladata lenne egy központi helyet teremteni, illetve egy mindenki számára alkalmazható megoldást találnia, mert ahhoz túl sok a kétoldalú eh, munkaviszony, a kapcsolatrendszer Európában, Utalnék arra, hogy a kétoldalú kapcsolatok Franciaország és Lengyelország, vagy Spanyolország és Lengyelország, vagy Németország és Lengyelország között eltérőek, és a Pactas e un Servanda elv alapján ez egyébként optimális eredményre vezetett. Úgyhogy ezen okból kifolyólag nem gondolom azt, hogy Európában nagy segítségünkre lenne a központi beavatkozás. A az új délkelet-európai tagállamokkal való kapcsolatok már a nyelvbeli nehézségek miatt is eltérőek. Ezek eltérnek az olyan országok kapcsolataitól, amelyek már rég óta együttműködnek ebben a rendszerben. Hogyan lehet az információ áramlást javítani? Ezt csak akkor, hogyha akkor lehet javítani, hogyha a munkadók és a munkáltatók közti eh, együttműködés eh, javul. Az AIP egy brüsszeli szervezet, amely a paritásos eh, szervezetekkel foglalkozik, nagyon hatékonyan működik, sikeresen, és vállalkozóként azt mondhatom, hogy például Németországban az információ rendszer, a kiküldetésben dolgozókkal kapcsolatos rendszert olyannyira tökéletesítettük, hogy ami például a posta fiók vállalkozások problematikáját illeti, ez már gyakorlatilag nem is létezik. A munkáltatókkal és a munkavállalókkal való együttműködés úgy valósul meg, hogy gyakorlatilag ilyen probléma nem merül fel. Ez persze olyan vállalkozásokra vonatkozik, ez nem vonatkozik olyan vállalkozásokra, amelyek eleve rossz szándékkal működnek. Azon vállalkozásokra gondolok, amelyek ebben az esetben nem támogatják a bér megállapodásokat. A következő kérdés, és az utolsó kérdés talán, ez a fogadó országban a képviseletre vonatkozik. Még a 9-es cikkről szólnék. Úgy gondolom, hogy az ellenőrzési lehetőségek, amelyek a fiek tagjának kezében vannak, már eleve korlátozottak, úgyhogy a 9-es cikket a jelenlegi formájában elutasítom ezt, nem tartom megfelelőnek. Ami pedig a fogadországot illeti, kiképviseli ott a kiküldött munkavállalókat, ez a szakszervezetek problémája, nem a közigazgatásé. Az alapelv számunkra az, hogy ha jogviták merülnek fel, amelyeket nem lehet egy irányelven keresztül lefedni, akkor a fogadó ország joga kell, hogy alkalmazásra kerüljön. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Schleicher úr. Végezetül pedig szeretném ismét megadni a szót az előadónak, Danuta Jazowierszkának. E, Köszönöm. Nem igazán hallottam a kérdésemre adott választ. Talán Schleicher úr tudna értelemben szólni arról, hogy mit gondol ezekről a bizonyos kritériumokról, amelyeket a kiküldető vagy kiküldő cégeknek kell teljesíteni. Elnézést kérek, asszonyom. A teljesítendő kritériumok a 9-es cikkben szerepelnek. Ott vannak meghatározva, és úgy gondolom, hogy már most vannak a különböző országokban ennél messzebbre menő kritériumokat tartalmazó katalógusok, úgyhogy éppen ezért a 9-es cikkben főleg az érvényesül, hogy egyszerű dolgokat lehet elvárni, ezt nem tartom kielégítőnek, nem tartom kielégítőnek azt, amit a 9-es cikk tartalmaz. Noha tisztában vagyok azzal, hogy vannak bizonyos országok, amelyek esetében Mm, a 9-es cikkben szerepelő, szereplő kritériumok is ismeretlenek. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, pani Przewodnicząca, przede wszystkim dziękuję. Köszönöm, elnök asszony. Visszatérve tehát, óriási öröm számomra, hogy ilyen kiváló szakértők felkészült szakvéleményét hallgathattuk itt ma délután meg. Ritka élmény ez nekem. A környékszögesítés, mint tudjuk, nem könnyű dolog, mégis remélhetőleg a mai meghallgatás eredményeképp egy olyan dokumentum születhet meg a mi tollunkból, amely e, biztosítja a munkavállalók egyenlőségét, ugyanakkor az európai cégeket sem lehetetleníti el. Emlékezünk csak vissza arra, hogy általában véve, amikor valaki egy másik országba megy dolgozni, azt gondolja, hogy az A és a B országban ugyanazok a szabályok az irányadóak. De közben tudjuk, hogy ez nem így van. a nyújtás szabadsága az Európai Unió egyik alapelve, és főként ilyen válságos időkben különösen fontos számunkra. Talán ezt mondanom sem kell. Tudjuk, hogy az emberek, amikor más országban dolgoznak, akkor igencsak meg tudnak zavarodni, és az átlátható információ megfelelő mennyiség átlátható információ hiánya gyakran, ami a problémát okozza. Az információ azonban nem elég, hogyha nem áll könnyen a rendelkezésünkre, tehát a tájékoztatás ugyanilyen fontos. Itt kezdődnek a problémák. Ahogy az emberek nem rendelkeznek megfelelő információval, azonnal félreértések, manipuláció léphet fel. A tagállamok közötti együttműködés, a koordináció és a kooperáció, hogy ezt sokszor emlegetjük a házfalai között, azt hiszem elengedhetetlen, ez mindenkinek jó, a cégeknek és a munkavállalóknak egyaránt. többen beszéltek arról, mennyire fontos a jogok és felelősségek tekintetében egyértelmű tájékoztatást nyújtani. 15, hallottuk, hogy 15 tagállamban már léteznek különböző e, rendszerek, amelyek bizony nem homogének, és a cégek körében igen nagy a kavar, a fejekben nagy a zavar, ugyanakkor e, a végrehajtás, még hogyha a jogszabályokat össze is egymáshoz is igazítjuk, a, ezeknek érvényt is kell szerezni. A végrehajtás hasonlóan fontos. Jorenz úr említette, hogy a belső piac nem az egyenlő piac, e, egyenlő piaci feltételek e, tere. A mi célunk csak az lehet, hogy egy olyan dokumentumot készítsünk el, amely ellehetetleníti a szabályokkal visszaélő, azokat semmiből evő cégek életét. Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek is az előadásokért. Rendkívül érdekes volt mindaz, amit hallottunk. Jó utat kívánok még mindenkinek, és szeretném még bejelenteni, hogy a jelentéstervezetről november végén fogunk beszélni, és december 13 déli 12 óra a módosítók előterjesztésének határideje. Most pedig folytatjuk Áttérünk a következő napi rendi pontra. Uh, which is next one? Ah. If you'd be so kind as to speak, I would be so grateful. Mr. Handel Okay. Um, Herr Händel, wir haben klein... Händel úr, van egy kis problémánk az idővel. Nem tudom, hogy probléma lenne önnek, hogyha felcserélnénk a következő napi rendi pontokat McIntyre kollega miatt. Nekem is van egy kis problémám. A koncesziókról kell beszélnem háromnegyed óra múlva, de hát nem tudom, lehet, hogy akkor meg tudjuk oldani valahogy. Megoldható? Rendben. Oh, ich würde Ich würde die Leute, äh, I would like ask you to leave the room without. Arra kérnék mindenkit, hogy Let's go on. Ez egy hamar. hamar. Jetzt würde ich um bitte um... Rendben, akkor most csendet kérnék. Következik a 26-os napi rendi pont. McIntyre kollega véleménye. Ennek témája a kkv finanszírozáshoz való hozzájutásának javítása. És megadnám McIntyre kollégának a szót. Thank you very much, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök hogy előre vette a napirend, ezt a napirendi pontot. Megpróbáltam a véleménybenyújtás előtt egy árnyékelőadói ülést tető alá hozni, de ez nem ment. Ugyanakkor nagyon örülök annak, hogy eh, most már nem olyan szorosak a határidők, több időnk van a módosítók benyújtására, ezek végig gondolására, illetve az árnyék előadók egy közötti egyeztetésre. Így tehát nem csak angolul, hanem bármilyen hivatalos nyelven be lehet nyújtani ezeket a módosítókat. Nagyon örülök, hogy az Ekon szakbizottság eltolta a határidőt, hogy valóban kellő alapossággal rágjuk át ezt a fontos témát. A legutóbbi általam készített KKV témában készített véleményhez kapcsolódik ez a jelenlegi vélemény. Tudjuk, hogy korlátozott szótagból vagy szóból állhat egy ilyen vélemény, tehát a hossza az igencsak korlátozott, mindenkinek a módosítóját ennek ellenére örömmel várom és fogadom. Megpróbáltam az illetékes bizottság az ECON munkáját nem átfedni, hanem csak a foglalkoztatás ügyi aspektusára koncentrálni ennek a e, fontos témának. Két rövid megjegyzésem lenne. A szakbizottságunk már foglalkozott kor, e, korábban ezzel a kérdéssel, tudjuk, hogy 90 millió munkahelyet adnak a KKV-k Európában, és 885 millió új munkahelyet teremtenek. Tudjuk, hogy a pénzintézetek óckodnak attól, hogy a KKV-knak finanszírozást biztosítsanak, ami bizony nehéz helyzetbe hozza őket. Különösen fontos itt megemlíteni, hogy a kockázati tőkét mindösszesen a KKV-k 7% alkalmazza, a cégek 60%-a pedig azt mondja, hogy a kockázatők egész egyszerűen nem összeegyeztethető az ő e, területükkel vagy, vagy működésükkel. Így nem e, banki, peer-to-peer, -peer, mikrohitelezés, egyéb e, kon- alternatív konstrukciókat próbáljuk megtalálni. Remélem ehhez elnyere majd a kollégák támogatását is. Hogy mennyire fontos, aktuális kérdés ez, azt jól mutatja, hogy hazámban ebben a hónapban egy jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a felmérésben szereplő KKV kétharmada úgy véli, hogy a hitelhez jutás igen nehéz, és a cégek 60%-a úgy véli, hogy nem megfizethető a, ez a fajta finanszírozás, tehát nincs, vagy ha van, akkor drága. Ennyit szerettem volna bevezetésképpen elmondani, most pedig az árnyékeladók véleményét hallgatom érdeklődve. Köszönjük, Szerkász úr! Sí, gracias, señora presidenta. Señora McIntyre. Nos, köszönöm a szót, elnök asszony. McIntyre úr, őt pótlom, illetve Rapti asszony pótlom most. Görögországban ugye komoly gondjai vannak a kis és középvállalkozásoknak, és Aténban éppen egy ülés van, neki ott kell lennie. Megkért, hogy néhány gondolatát tolmácsoljam a szocialisták nevében. Először is köszönetet szeretnék mondani az elvégzett munkáért, és biztosíthatom az előadót, hogy együtt fogunk működni, hiszen nem csak pénzügyi problémáról van szó, hanem mindenek előtt arról van szó, hogy a problémák fő oka áll előttünk, azzal kell foglalkoznunk. A kis és középvállalkozások a foglalkoztatás 90%-át adják, sok országban az elbocsátások, az elveszett munkahelyek 90%-a a, a KKV-k problémáiból adódik, és a KKV-k 90%-a, a megszűnő kkv 90%-a esetében legalábbis Spanyolországban a ingatlan buborék, illetve a finanszírozás hiánya a felelős, hiszen nincsen finanszírozás, nincsen bankhitel, nincsen likviditás, ezt szenvedik meg a KKV-k, úgyhogy rendkívül fontos kérdés ez, a mi bizottságunk témája a foglalkoztatás szempontjából is alig, hanem lesznek majd módosító javaslataim, de néhány kérdés, egy-két kérdés a legfontosabb. Természetesen fontosak a, az eszközök, de a legsúlyosabb probléma az információ hiány, nem használják a rendelkezés álló eszközöket, sokszor azért, mert a kkv nem rendelkeznek a szükséges információkkal, és hát semmit nem ér az, hogyha vannak eszközök, ha vannak programok, hogyha a célközönség nem tud róluk. Úgyhogy ezeknek a megismertetését és gyakorlati alkalmazását kell elősegíteni. Azután a második megjegyzésem az lenne, hogy Európa déli részén az összes országban drámaian esik a kereslet, az összes vállalkozásnak az egyetlen remény az, hogyha exportra próbál termelni, tehát a gazdasági tevékenység nemzetközi aspektusa egyre fontosabb, és a KKV-knál mindig nehéz volt ez, nehéz volt külföldi kapcsolatokat építeni, pláne most, amikor nem igen van finanszírozás. Sok esetben elérhetetlen álom lehet az, hogy új piacot, külföldi piacot találjon magának egy vállalkozás, de hát ha a hazai piac haldoklik, akkor tenni kell, meg kell próbálni, támogatni kell ennek érdekében a nehéz helyzetbe került vállalkozásokat abban, hogy új piacokat találjanak maguknak. Azt gondolom, hogy ezt is explicit módon említeni kell a véleményben. Köszönöm. So, do you want to have the floor again? Nos, ön kéri újra a szót? Ha további megjegyzés nincsen, akkor röviden válaszolnék. Nagyon köszönöm a konstruktív megjegyzéseket. Az információ hiánya kapcsolatosan bízom benne, hogy a hetes pont ezt legalább részben megválaszolja, kezeli. Ez kizárólag a az információ hiányról, a szolgáltatás nyújtók, a termelők információ hiányáról szól. És a külső, külföldi piacok fejlesztésével kapcsolatos megjegyzéseivel abszolút egyetértek, hogy ez konkrétan kötődik-e a finanszírozás hozzáférhetőségéhez. Nos, hát az előző KKV véleményben ez szerepelt, hogy segítsük azt, hogy exportáljanak. Minden esetre a módosítókat, amiket nem be tudom majd fogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen, ahogyan az imént elhangzott, az ECON elhalasztotta a szavazást, úgyhogy itt nálunk október második a módosítók előterjesztésének határideje. Adott esetben november 6-án meg tudjuk majd vitatni a módosítókat, de ahhoz egy különleges ülést kell még összehívnunk, úgyhogy ez az időpont addig nem biztos magára a szavazásra pedig november 29-én kerül sor a tervek szerint. Köszönöm szépen, és akkor most visszaugrunk ismét a 25-ös napi rendi ponthoz, a koncesziós szerződések odaítéléséhez. Előadónk Hendel kollega, akinek rögtön szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Egy véleményt kell készítenünk az IMCO részére a koncesziók témájában. Itt egy új irányelvről van szó. Ennek még nincs előzménye, úgyhogy teljesen új területre lépünk. Az irányelvről már folyt egy előzetes vita 2011-ben a Rüle jelentés kapcsán. Az Európai Parlament akkor komoly kételjeit fejezte ki az a kapcsolatban, hogy ilyen szükség van egy ilyen irányelvre. Továbbra is kételkednek ennek fontosságában a szakértők, és egy további kétség ennek a témának a bonyolultságára vonatkozik. Ez legalább annyira volt, mint a közbeszerzések kérdésköre, és attól tartunk, hogy egy olyan helyzet állhat elő, amelynél majd jövőre ismét egy átültetési irányelvről kell vitáznunk, annak érdekében, hogy egyáltalán létrejöjjön ez az egész anyag. Különböző tagállamokban, így például Németországban a Bundesrat megállapította, hogy a szubszidiaritás tekintetében problémák léteznek, úgyhogy éppen ezért a jövő héten szükségünk lesz arra majd, hogy az IMCO előadóval egyeztessünk. Az IMCO előadója az irányelv újra tárgyalását javasolta, mi nem könnyíti meg éppen a mi helyzetünket. Van azonban egy lényegi pont, ahol elég nagy az egyetértés, ez a módosítókból is kitűnik. Attól tartanak, hogy a az önkormányzatok és a tartományok cselekvőképességébe beavatkozunk, az ő döntéshozatalukba. Tehát erre a területre nem szabadna lépnünk, és a különböző módosítókból ez kiderül. 80 módosító készült, és elég sok az olyan módosító indítvány, amely ugyanazzal a témával foglalkozik. Strela Ronculi Manescu kollégáknak ezért hálás vagyok hálás vagyok nekik azért, mert gyakorlatilag ugyanabban az irányba haladunk, és az ülést követően majd megpróbálunk a már előterjesztett tervezetekről beszélni. Hét pontot szeretnék röviden kifejteni. Örvendetes, hogy ez az irányelv előtérbe helyezi azt a kérdést, hogy ha koncesziókra kerül sor, akkor a leggazdaságosabb ajánlat, és nem a legolcsóbb ár kell, hogy döntő legyen. Annak nincs sok értelme, hogy módosítókon keresztül, ahogyan a 48-as módosító azt teszi, gyakorlatilag hátsó kapul ismét becsempészi ezt. A koncesszió a koncesszió esetében, hogyha pályázatot írnak ki, akkor a teljesítmény kell, hogy legyen az állandó elem, az ár pedig a változó, ez akkor gyakorlatilag ismét bevezetni ezt a vitát a hátsó kapun keresztül, holott ezt már többször megbeszéltük. A munka körülmények védelme is fontos, valamint az egyenlő munkáért egyenlő bér elve. És egy harmadik pont, amelyről ebben a vonatkozásban beszélnünk kell, ez a vállalatok átruházása. Mi történik akkor, hogyha az egyik koncesszió tulajdonostól a másikhoz megy a munkavállaló, ha oda kerül. Az előző jelentésnél is megvitattuk, hogy nem a felelősségvállalás láncolata, hanem a koncesszió tulajdonosának és az alvállalkozónak a közös felelősségvállalása a fontos. Az átláthatóságot kell kidomborítanunk, és határozottan örülök annak, hogy a bizottsága javaslatában a szociális egészséget, valamint az oktatást már messze menőleg kivette az irányelv hatájából. Kell még a vízellátás és egyéb és egyéb, egyéb szolgáltatások ellátásáról beszélnünk. További fontos aspektus, amelyet a kollégák módosítókban megfogalmaztak, a diszkrimináció mentesség elve, valamint a nemekkel kapcsolatos kérdések. Úgy gondolom, hogy elég gyorsan meg tudunk majd állapodni itt a lényegi kérdésekben, a módosítókról, pedig majd a továbbiakban még javaslatokat terjesztek elő, és akkor megpróbálunk majd érvelni ezekről itt a bizottságban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kompromisszumos javaslatokért, amelyeket eljuttatott hozzánk, és szeretnék gratulálni neki ehhez a munkához. Egy előzetes elemzést követően úgy gondolom, hogy frakcióm támogatni tudja ezen kompromisszumokat, mert úgy vélem, hogy ezek a javaslatok, nincs fordítás, kérdezi az, elő, a, az előadó. Elnézést, mondja Hendel kollega, én Dánt hallok a fejhallgatomon keresztül. Mouvement? It's okay? Ich hoffe. It's okay now? <laughs> Ich, hör, ich höre Dänisch, <laughs> aber mein Dänisch ist etwas eingerostet, entschuldigen. Hát én Dánt hallok, de a Dán nyelvtudásom egy kicsit rozsdás. Nálam az egyes csatorna szerepel, és ezen keresztül Dán nyelvet hallok. Yeah! <laughs> Sachdienlicher Hinweis, danke. Sorry. Jetzt. Akkor megismétlem azt, amit elmondtam. Szeretnék gratulálni az előadónak eh, a munkáért, és eh, szeretném megköszönni ezen kompromisszumos javaslatokat. Egy előzetes eh, elemzést követően úgy vélem, hogy frakcióm támogatni tudja ezeket a kompromisszumokat, ugyanis ezek a javaslatok lefedik eh, az általam készített módosítók tartalmát is, és eh, megfelelnek annak a célnak, eh, amelynek az elérését kitűztük magunk elé. Az igazság az, hogy az ismertetett szöveg többsége, nagy része, ugye az Európai Bizottság által előterjesztett szöveg, ez elfogadható, és azt hiszem, hogy kellőképpen odafigyelünk a szociális partnerek aggájaira is. Ők ugyanis joggal aggódtak amiatt, hogy ezen irányelvek milyen mértékben befolyásolják az érintett munkavállalók körülményeit, munkakörülményeit. A módosítók bevezetnek a koncesziók odaítélésével kapcsolatban bizonyos kritériumokat, a legalacsonyabb ár tekintetében már szólt az előadó, és ezáltal elkerülhetjük a szociális dömpinget. Említettem, hogy számos módosítót előterjesztettem, 25-öt összesen, ezek célja a nagyobb átláthatóság és egyértelműbb szabályok bevezetése az ilyen szerződésekbe, hogy elkerülhessük a verseny torzulását a belső piacon. Fontosnak tartom biztosítani a szociális kritériumok érvényesülését, és azt, hogy a fő szociális és nemzetközi környezetvédelmi egyezmények teljesüljenek, a koncesziós szerződések odaítélése során. Összefoglalásképpen úgy gondolom, hogy el kell kerüljük azt, hogy a gazdasági kérdések kerüljenek előtérbe, és egyéb tényezőket is figyelembe kell vennünk, mint például a környezeti tényezőket, a fenntarthatóságot, és magát a szolgáltatás minőségét. Köszönöm. Köszönöm szépen, úgy látom, hogy senki más nem szól, nem kíván szólni ehhez a témához, úgyhogy Hendel úrnak adnám meg ismét a szót. Az időre való tekintettel azt hiszem, hogy az előzetes eszmecserét akkor megtartottuk, 20 perc múlva, aztán majd megpróbálunk megállapodni a kompromisszumokban. Remélhetőleg ez zöggenőmentesen alakulhat majd, mert komolyabb nézetkülönbségeket nem látok. Elnök Roncúli kollega jelentkezett még. Grazie Presidente, sarò <clears throat> brevissima, perché come detto... Köszönöm elnök asszony, roppant röviden. Először is köszönöm Hendel úrnak, akinek gratulálnom kell, hiszen egy roppant eh, bonyolult technikai, szakmai jelentés ez. Én ezt csak gratulálni tudok a saját módosítómmal kapcsolatban. Elnézést kérek Esztrella asszonytól, nagyon sokat küldtem ugyanis, főként a koncesziók eh, definíciával kapcsolatban beleértve eh, azt, hogy ezek hogyan működnek, hogy valóban egyértelműen fogalmazzunk eh, ebben a jelentésben azzal kapcsolatban, hogy mi egy szerződés, pontosan hogy néznek ki itt a fogalmak, mert a kereslet és a kínálat ugye mindig összefügg ebben az ágazatban is. Szerintem a, a szerződéskötő szervezeteknek, szerveknek is meg kell ezt vizsgálniuk. Kevesebb, mint 5 millió értékű ö, koncesziókat szerintem ö, teljes tender is lehetne folytatni. Minden gazdasági, technikai szempontot fel kell mérni, illetve a koncesszió kapcsolatos dokumentumokban egyetem ki, hogy derüljön minden. Két további javaslatom lenne a már általam megküldött dokumentumokkal, illetve módosítókkal kapcsolatban. Persze meg kell hagyni a lehetőséget, a helyi szerveknek, egy hatóságnak, hogy saját eh, maguk eh, döntsenek ez ügyekben. Eh, ez esetben azonban a harmadik félnek lehetővé kell tenni, hogy szerződésen vagy ritenszen keresztül megfelelő jogi formában öntsük ezt az egészet. parte dei casi una notevole semplificazione. Az ön öntanúsítvány is nagyon fontos lehet, főként ilyen gazdasági helyzetben megkönnyíteni az érintett cégek helyzetét. Köszönöm szépen, még az Európai Bizottság is szót kért. Kérném, hogy ezt röviden tegyék meg, mert nagy késésben vagyunk. Thank you very much, Madam Chairman. I'll be very, very... Köszönöm, nagyon rövid leszek, megígérem. Köszönöm az előadónak ezt a vélemény. Két-három dologra hadd utaljak, amelyet felvetettek az eddig szólók. Először is szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy ennek az irányelvnek nem célja a szolgáltatások privatizálása, vagy a, a, az önkormányzatok mozgásterének korlátozása, erről nincsen szó, a közszolgáltatások színvonalát kívánjuk javítani, ezt egyértelműen hallhattuk az előadótól is. Az irányelv tehát ezt az elvetemást másolás, sőt éppen ellenkezőleg. Arról nem is beszélve, hogy a tagállamok az általános közérdekű szolgáltatások fogalmát saját maguk határozhatják meg, ez tagállami eh, előjog marad. Mit tesz tehát ez az irányelv? Nem tesz mást, mint az egyenlő elbánás elvét, a diszkriminációmentességet eh, biztosítja a közbeszerzés terén, mivel közpénzekről van szó, ezért egyértelmű világos szabályokra van szükség ezen a téren. Ugyanakkor arról is azt is biztosan kell, hogy a gazdaság szereplőit egyformán kezelik, illetve a közszervek, állami szervek a koncesziók terén is biztosak lehetnek abban, hogy mit várnak tőlük. Ez az irányelv szociális környezetvédelmi, környezeti feltételekkel eh, figyelmevételét lehetővé teszi, a másodlagos uniós jogszabályokat nem ássa alá, amely a munkakörülményekkel foglalkoznak, ez tehát ez az irányelv teljesen semleges marad e tekintetben is. Természetesen az Európai Bizottság részéről továbbra is az önök rendelkezésre állunk bármiféle további kérdés, szívesen válaszolunk meg. Vielen Dank für die Klást. Köszönöm szépen ezt a pontosítást. Október 9-én szavazunk erről majd a bizottságban. Most pedig következik a 27-es napirendi pontunk, ez egyben az utolsó napirendi pontunk is egy meghallgatás. Szeretném köszönteni vendégeinket, és köszönöm, hogy eljöttek ma. A meghallgatásunk témája az azbesztel kapcsolatos foglalkozás egészségügyi kockázatok és minden létező azbest felszámolásának kilátásai. E mögött egy saját kezdeményezésű jelentés áll, amelyet szintén október elején fogunk megvitatni. Először is az előadónak szeretném megadni a szót. Thanks, Madam President, and I will try to be brief because... Köszönöm, elnök asszony, igyekszem röviden beszélni majd, hiszen már most is csúszásban vagyunk, később kezdődik a meghallgatás, mint amikor a terveztük. Tehát az általam készített első azbest témájú jelentés az első jelentésem volt, az első, amit LP e képviselőként írtam, közel 30 évvel ezelőtt. Akkoriban közreműködött a jelentés készítésében Alex Faulkner, skót EP képviselő, aki egyébként azbestózist kapott egy skót hajógyárban dolgozva. A közelmúltban egyébként sajnos az azbest szklerózishoz köthető betegségekbe bele is halt. Az azbest olyan anyag, aminek a kitettsége semmiképpen nem lehet biztonságos, tehát nincs olyan alacsony szint, ami biztonságos lenne, és az azbest 30-40 évvel a kitettség után is okozhat még haláleseteket. Akkoriban ugye évtizedekkel ezelőtt, amikor foglalkoztam az oszbesztel, még más volt a helyzet, azóta már a legtöbb felhasználását betiltották ennek az anyagnak, illetve több irányelv született időközben a dolgozók védelmére, azon dolgozók védelmére, akik kapcsolatba kerülnek ezzel az anyaggal. Például a biztonságos eh, eltávolítás, szállítás eh, és hát hulladékkezelés kérdését is szabályoztuk, de még mindig vannak igen fontos kérdések, amelyekre nincsenek szabályok. A tiltás most érvényben van, de még mindig több millió tonna azbest van hajókban, vonatokban, és főleg épületekben, magánépületekben és középületekben és iskolákban és kórházakban is nagyon komoly veszélye van annak, hogy ki vannak téve az azbestnek, és egyetlen azbest szál is azbesztózist és mezoteliómát okozhat, és 30 évvel később a gyerek halálához vezethet. Az egészségügyi világszervezet becslései szerint 20-30 ezer azbeszthez köthető betegség diagnosztizálására kerül sor Európában évente, és még messze nem értük el a csúcsot, ez évekig még emelkedni fog. Még most az elején, mielőtt elfelejtem, hozzátenném azt is, hogy létezik tiltás, de nincsen hathatós ellenőrzés, ami megakadályozná az azbesztet tartalmazó termékek importját. Tehát még mindig kerülnek be az EU-ba azbesztet tartalmazó termékek, és három tagállamban még mindig élnek egy mentességgel, ami korlátozott mértékben még engedélyezi az azbest használatát, például is felszerelésekben ilyen eszközökben, pedig ugye az összes többi tagállamban találtak biztonságos alternatívát, és már erre a célra sem használnak azbesztet. Vázolnám az aggájaimat, hogy a szakértők láthassák, hogy én, mint előadó, milyen alapokra építem az álláspontomat. Nos, említettem, hogy nincsen biztonságos azbest mennyiség, és a tiltás dacára több millió tonna azbest található még meg az Európai Unió infrastruktúrájába beépítve. Nagyon eltérő képzéseket biztosítanak a tagállamok azoknak a dolgozóknak, akik jó eséllyel találkozhatnak azbesztel. Sok munkavállaló és cég például karbantartással, javításokkal foglalkozik, és így találkozik azbesztel, és minél több idő telik el a tiltás óta, annál valószínűtlenebb, hogy a fiatal munkavállalók felismerik az azbesztet látásból, amikor találkoznak vele. Sok esetben az azbest azonosítása, eltávolítása, vagy részleges eltávolítása, valamilyen körbezárása, beágyazása már megtörtént, de sokan nem tudják, hogy pontosan hogy is néz ki az azbest, és nem rendeltek el általános ellenőrzést, illetve tájékoztatást arról, hogy hol fordulhat elő azbest, és hogyan ismerhető fel. Tehát ezt igen aggasztónak találom. Ígértem, hogy rövid leszek, de már most túl hosszabb beszéltem, úgyhogy a többi dolgot csak futólag említeném meg. A jelentésben címként szerepel például a képesítés és képzés biztosítással dolgozni kell azon, hogy egy formábbak legyenek a körülmények oktatásban, képzésben, aztán az eltávolítási programok kifejlesztése, az azbesthez köthető betegségek felismerésének kritériumai, ezt is említettem már, aztán az áldozat áldozatcsoportok támogatása. Ez nagyon fontos, az azbestnek kitettek csoportjai nagyon hasznos és fontos munkát végeznek, de sokszor nem kapnak támogatást. A jelentésem említi az azbest hulladékoknak a fejlődő országokba való exportját. Nem tudom, hogy látták-e a videóanyagokat, de nagyon fiatal gyerekmunkások dolgoznak európai hajók lebontásán Bangladesben és Indiában, és ezek a hajók rengeteg azbestet tart tartalmaznak, úgyhogy elfogadhatatlan kockázatnak teszik ki ezeket a gyerekeket. Aztán az utolsó rész a jelentésben a lehetséges stratégiákat tartalmaz arról, hogy világszerte hogyan lehetne háttérbe szorítani az azbestet, hogy lehetne kiszorítani. Mindenképpen érdemes megvizsgálni az javasolt lépéseket az azbest betétása érdekében még van ezzel probléma. Utolsó megjegyzésem, elnök asszony, a közelmúltban beszéltem egy német jogásszal éppen az ülés előtt, aki olyan munkásokat képvisel, akik ki voltak téve azbesznek, és ő emlékeztetett egy fontos kérdésre, nem csak a dolgozók, hanem sokszor a családjuk is veszélyeztetett. Az egyik első eset, amivel találkoztam, az egy telefon szerelőnek a felesége volt, ő azbesztel bélel csövekben fektetett le föld alatti vezetékeket, és a felesége most a munkaruháját, mezoteriumát kapott, pedig csak ennyiben volt kitéve azbesznek. Tehát ez egy hatalmas probléma, amit kezelni kell. Nos, ezzel le is zárnám hozzászólásomat, és lehetőséget adok a szakértőknek, hogy ebbe felszólaljanak. Köszönöm a bevezetést, mondja az elnök. Nos, Arról tájékoztatnám önöket, hogy a szakértőkről és a prezentációkról további információk találhatók a mappában, az ülés mappájában, most pedig akkor szót kapnak a szakértők, mindenkinek 10 perce van. Kezdjük Szedlacsek doktorral. Üdvözöljük! Ő egyébként az Európai Munkai Biztonság és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatója. Parancsoljon Szedlacsek asszony! Köszönöm a szót, elnök asszony! egy kis dejavű érzésem van ma, hiszen eh, az azbesthez eh, kapcsolódó tevékenységem még 1983-ig nyúlik vissza, akkor fejeztem be az orvosit, és a munkaügyi felügyelőségre mentem dolgozni, én voltam ott az orvosi kérdések felelőse, és akkor Ausztria éppen azon dolgozott, hogy betiltsák az azbesztet. Gutachten mussten wir durchsehen, aber wir haben es geschafft, dann in diesen sieben Jahren. Akkor erről nagy viták voltak, egymásnak ellentmondó szakértői vélemények jelentek meg, és hét évig kellett ezen harcolni, aztán végül sikerült 1990-re betiltatni az azbestet Ausztriában, és aztán Németország is követett minket, és 2005-re EU-ban, EU szerte betiltották az azbest használatát, de hát az előadónak teljesen igaza van, ezzel még nincs vége a történetnek. Ausztriában egyébként érzékeny volt a helyzet, mert az Eternit nevű cég, aminek egyébként sok más országban is voltak fiúk vállalatai, azbest cementből készített tetőket, és nagyon komoly elővigyázatosság és biztonsági intézkedéseket kellett alkalmazni, de jól tudjuk, hogy nagyon hosszú a lappangási idő, tehát az azbesznek való kitettség és a betegség kialakulása között nagyon sok idő eltelhet, akár 30-40 év is. És ugye eltérhet a kitettség mértéke egyes személyek között. Egyébként nem csak azért vagyok itt a Munkai Biztonság és Egészségvédelmi Ügynökség képviseletében, hogy a 83 és 90 közötti harcról beszéljek, hanem hogy az azbesz globális betiltása érdekében fellépjek, hiszen jól ismert, hogy a bányászattól egészen a, a megsemmisítésig egy hosszú lánc terjed, és nem garantálható az azbest biztonságos kezelése ezen a hosszú láncon keresztül minden állomáson. Itt a képen egy röntgenfelvételt láthatnak, a bal oldalon egy normális, egészséges tüdő van, a jobb oldalon pedig az azbestózis és a rák által károsított tüdőképe van. A károsodás egyébként éppen az azbest előnyös tulajdonságainak a járulékos hatása. Hosszú időre ott maradnak az azbest szálak ugyanis a környezetben és a szövetekben is, és nagyon vékony, hosszú szálakból áll ez az anyag, amik lerakódnak a tüdőben. és az immunrendszer nem tudja lebontani őket, ami miatt fibrózis alakul ki, szóval megvastagodás, és a, az azbesztózisos betegek légzése jelentősen leromlik, sokkal kevesebb oxigént tudnak felvenni, és ráadásul tüdőrákot is kiválthat az azbesztózis. A pontos neve mezotelioma. Egyébként későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy kardiovaszkuláris betegségeket is okozhat az azbest. Ahogy korábban említettem, az azbest előnyös tulajdonságai nevezetesen, hogy nagy hőnek is ellen tud állni, nagyon jó hőszigetelő, ellenáll a vegy, vegyi anyagoknak. Na pont ezek tették népszerűvé a második világháború végétől a 90-es évekig, egészen 1995-ig egyébként, a legkülönbözőbb felhasználásai voltak, ami miatt aztán rengeteg helyen maradt nagy mennyiségű azbest. sok helyen használták, például az építkezési szektorban, de máshol is. Ezeken a területeken még mindig jelen van az anyag, ugye ahogy hallhattuk, hajóépítésben is használták, egyébként az acéliparban is, és sok területen használták hőszigetelésre, elektromos szigetelésre, a gumiparban, gum, autogumik is készültek azbest hozzáadásával, ez tehát a múlt öröksége, amit valamilyen módon kezelnünk kell, például karbantartás, tisztítás, eltávolítás, szállítás, és ugye a végleges elhelyezés, megsemmisítés során. Természetesen ezek, ja, ezek mind veszélyes tevékenységek, amiket gondosan kell megszervezni. Iszt. Megállapíthatjuk, hogy százszerzalékos biztonság nem létezik. És ehhez hozzá kell még tennünk, ehhez még eh, hozzá kell tennünk, és azt hiszem, hogy ez is eh, eléggé közismert. Azbesztet eh, importálunk olyan országokból, mint Kína vagy Oroszország, ahol az azbesztet még mindig mindenfajta korlátozás nélkül alkalmazzák. Szeretném röviden felvázolni azt is, hogy az Európai Illetékes Ügynökség mit tett. 2003-ban a Dresdai nyilatkozathoz csatlakoztunk, tehát felhívtuk a figyelmet arra, hogy nagyon komoly védintézkedésekkel kell számolnunk, hogyha azbesztet tartalmazó anyagokat használnak Két kampányt is szenteltünk ennek a témának 2004-ben. Behatóan foglalkoztunk az építőipari ágazattal, és 2010-ben és 2011-ben tartottunk egy két éves kampányt, amelynek témája a biztonságos karbantartási munkálatok voltak. Nagyon sok anyagot bocsátottunk rendelkezésre, ezeket a honlapunkon megtalálhatják. És az imént hallhattuk, hogy ez így közérthető az ágazatban dolgozók számára is, és könnyen hozzáférhető ez az információ. Ugyanígy részt vettünk az úgynevezett Senior Labor Inspectors Committee kampány, kampányban EU szinten, és mi is különböző anyagokat dolgoztunk ki ezen kampányhoz. Az időre való tekintettel még szeretnék röviden kitérni erre a kampányra. Ez a különböző tagállamokból vont be munkafelügyelőket, akik rámutattak számos problémára, olyan problémákra, amelyeket nyomon kell követnünk, és a kampányt követően a felügyelők megállapították azt, hogy nem pusztán az ő szerepvállalásukkal lehet ezt a problémát megoldani, hanem a munkavállalók és a szakszervezetek is együtt kell, hogy működjenek, máskülönben nem sikerül orvosolnunk ezt a problémát. Korábban hallhattuk, hogy a fiatal foglalkoztatottak például az építőiparban sohasem láttak korábban azbestet, tehát eleve az azbest azonosítása gyakran számukra nehéz. És az azbest tartalmú anyagokat is össze kell gyűjteni, és ezt az információt könnyen hozzáférhetővé kell tenni. Egy további komoly problémát jelentenek a karbantartási munkálatok, a épületfelújítások, mindig tapasztalhatjuk a kockázatértékelésekből, hogy vagy semmi sem történik, vagy pedig nagyon kis mértékben reagálnak ezen problémákra, és ezen intézkedések végrehajtására nem igazán jó módszerekkel kerül sor. Például, ami az épületek lebontását, illetve az azbest tárolását illeti, ez is egy komoly problémát jelent különböző okokból kifolyólag. Például azért, mert az alkalmazottak képzésére nem kerül sor, és azon vállalatok, amelyek ilyenfajta munkálatokkal foglalkoznak, gyakran nem megfelelőek, mert nincs megfelelő engedélyezés vagy tanúsítás, ami szintén egy negatívumot jelent. Összességében pedig az információ és az átláthatóság sem kielégítő. Láthatjuk, hogy főleg a tagállamokban eléggé időszakos, ugyanakkor rendszeres az építőiparon belül az azbesznek való kitettség, a fő problémát azon munkálatok jelentik, amelyek a karmantartással, az épületek lebontásával kapcsolatosak. Itt nem csak az építőipar érintett, hanem ahogyan hallottuk a az újrafelhasználás, a régi azbest szementet tartalmazó tetők, újrafelhasználása, az ezeket szállító konténerekkel dolgozók is érintettek. Itt olyan fajta azbestről van szó, az azbest szement, a megkötött, a keményen megkötött azbest, és az ezzel kapcsolatos munkálatok nagyon veszélyesek. Erre vonatkozóan persze számos iránymutatás is létezik, minden bizonyal azért, mert komoly kockázatot jelent, és senkívül mérgező. A kampány során megfogalmaztunk bizonyos ajánlásokat. A munkai egészségvédelem szempontjából fontos látnunk, hogy fel kell hívnunk az emberek figyelmét az esetleges kockázatokra. A kommunikáció jó és átlátható kell, hogy legyen olyan, amely könnyen érthető minden alkalmazott számára, és rendszeres kell, hogy legyen az információ, a helyszíni útmutatás is megfelelő kell, hogy legyen nem csak az alkalmazottak, hanem a munkáltatók és a munkahogyi felügyelők számára is, illetve a biztonsági alkalmazottak számára. Tehát itt van egy gyenge pont, amelyet javítani kell. Például azon esetekben, amikor potenciálisan veszélyes azbest cementet használnak fel, az összes alkalmazottra vonatkozóan átlátható és érthető információt kell rendelkezésre bocsátani, és az építkezéseken a koordinációt ezért javítani kell. Be kell vonni a szakértőket is, és a felelősségvállalás is egyértelmű kell, hogy legyen. Ami pedig az azbest tartalmú anyagok tárolását, illetve lerakását illeti, Hangsúlyoznunk kell, hogy ez a környezet szempontjából is rendkívül lényeges, nem csak az alkalmazottak szempontjából, és azok, akik az ilyenfajta hulladékot kezelik, az egyik legveszélyeztetebb, leginkább veszélyeztetett munkakörben dolgoznak. Pormentes környezetet kell biztosítani, megfelelő képzést, megfelelő dokumentációt kell eljuttatni az érintettekhez, és az ellenőrzések is rendszeresek kell, hogy legyenek. Az egyik következtetés, amelyet a kampányból levontunk, az volt, hogy eh, a munkaellenőrök, a munkahogyi felügyelők nem tudják megteremteni a kellő munkakörülményeket, ez nem pusztán az ő feladatuk, és ez a jelenlegi kampányunk szlogenje is együtt dolgozni, dolgozunk együtt a kockázat megelőzéséért. És ez látható a kampány eredményeképpen is. Az érintettek, az érintett szakszervezetek, a munkáltatók is közösen erre a következtetésre jutottak, Mind, mindenki együtt kell, hogy dolgozzon a cél érdekében. És ezzel eladásom végéhez érkezek lassan még a következőt szeretném megemlíteni. Több okból kifolyólag támogathatjuk az azbest betiltását, azért mert százszerzelékos biztonsággal nem lehet kezelni ezt az anyagot. Azt hiszem, hogy a jogszabályok hasznosak, megfelelőek, amikor valakinek azbest tartalmú anyaga kell dolgozni, ezeket be kell tartania, de egyéb keretfeltételeknek is stimmelniük kell. És Gyakorlatilag ennyi lenne az én előadásom, de természetesen nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Elnök, köszönöm szépen, Szedlecsek asszony. Most pedig megadom a szót Timo Turminak, aki a Finn egészségügyi, munkaegészségügyi intézet professzora. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. So, I come from the Finnish Institute of Occupational Health elmondta, hogy milyen szak intézményből érkeztem. A Munkahelyi Védelmi egészségügyi Intézettől, amely a munkahelyi egészségvédelemmel foglalkozik meglepő módon. Röviden elmondanám, hogy az azbestos, azbesztel és az azbest által kiváltott betegségekkel már szakdolgozatom óta foglalkozom. A, már ekkor mezoteliumás betegekkel foglalkoztam a ezt a két évet kutattam a 90-es évek elején, aztán a laborban eh, kutattam az azbeszte kapcsolatos problémákat, hiszen eh, ez kiváló módja annak, hogy az azbeszte kapcsolatos eh, higiéniai egészségi kérdéseket kutassuk. A legfontosabb talán azt kell mondani, hogy eh, tagja voltam az elmúlt két évben egy olyan szakértői bizottságnak, amely a finn jogszabályok eh, átdolgozását hivatott elősegíteni, tehát egy sajátos finn eh, szemszögből tudom megközelíteni ezt a problémát, nem tudom ez mennyire hasznos az önök vitájában. Röviden beszélnék arról, hogy pontosan mi folyik világszerte azbest ügyben. Tudjuk, hogy az azbestet a mai napig eh, nagy mennyiségben évi 2 millió tonnáról beszélünk, eh, állítják elő Oroszországban, Kínában, Brazíliában eh, és más országokban, és Kanadában, főként Kanadában. Rengetegen a kitéve azbestnek, és nagyon sokan halnak meg az azbest kapcsolatos betegségekben minden évben. a tudományos kutatók eredmény alapján elmondhatjuk, hogy az azbest mindenféle formája, amely itt fel van sorolva, e, rákot okozhat az emberben. Persze még folyik a vita ez ügyben, a, mi szerint vannak-e különbségek az azbest egyes típusainak veszélyessége között. Ne felejtsük el azt sem, hogy a munkahely eh, eredetű rákos megbetegedések eh, kb. felét okozza az azbest. Finországban 90 százaléka ezeknek a megbetegedéseknek az, azért alakul ki, mert az azbesztel kapcsolatba kerülnek a munkavállalók. A mai napig eh, bányásszák az azbestet egy orosz bányának egy makettjét láthatjuk, egy nyílt színi fejtés, külszíni fejtéssel. Ez ilyen furcsa, szürke por alakot ölt. Rostos az azbest, bányászott azbest. Ez egy nagyon sajátos tulajdonsága, hogy rostos ásvány, ez egy mikroszkopikus képből egyértelműen kiderül, amikor felaprítjuk az azbesztet, bányászott azbesztet, akkor, akkor egyértelműen látszik, hogy ez ilyen rostos. Mik a, a, az egészségügyi határértékek? Rost per köbcentiméterben mérjük ezt, a munkahelyi levegőre vonatkozó határértékekről beszélünk, egy tized Eh, rost per köbcentiméter, és az azbest mentes, eh, azbest mentesített eh, levegő esetében pedig egy század. Tehát az előző határérték egy tizedéről beszélhetünk. Hol lehet kapcsolatba kerülni az besztel? Hát alapvetően belélegezzük a munkahelyen, a körülöttünk lévő levegőből. Például, hogyha az építőiparban vagy um, egy épülő uh, épületén, vagy mondjuk egy, lebont, egy bontási területen uh, a, a parmentesítés nem biztosított, vagy uh, azbest tartalmú teherautóból a levegőbe kerülő por formájában lélegezhetjük ezt be illetve olyan eh, épületekben eh, lélegeztetjük be, ahol még mindig van azbest az épületben. Ahogy az, arra Szedlacsek eh, asszony az imént mondotta, felgyülemlik a tüdőben az azbest, és nagyon sokáig ott marad. Az ember élete végéig magával hordozza évtizedekkel korábban belélegzett azbest rostokat. És a lappangási idő is tipikusan roppant hosszú. Szedlecsek asszony felsorolta a különböző azbest által kiváltott betegségeket, ezt nem ismételném el, de megtalálják ezt ebben a szanyagban ugye munkahelyen vagyunk kitéve azbesznek, illetve a körülöttünk lévő levegőben. A munkahelyen elsősorban akkor, amikor azbest mentesítést végeznek, hogyha az épületekben, különböző berendezésekben még található azbest, akkor nagyon sok ember van ennek kitéve, például a fenntartók, karbantartók, a gondnokok, a szerelők, a villanyszerelők, vízvezetékszerelők, vagy az illegálisan lerakott törmelékből is származhat ilyen fertőzés, tehát illetve különböző mondjuk az útépítés során, vagy a különböző területek újraépítésénél előfordulhat, hogy a korábban oda került azbest veszélyt jelenthet az ott dolgozókra. A az épületen belüli azbest erről is beszélhetünk. Finországban például már az az épületekben felhasznált azbest 50%-a még mindig nem került eltávolításra. A pormentesítés hiánya, vagy az azbest tartalmú anyagok nem figyelembe vétele különböző átépítések, bontások mm, vagy karbantartások során szintén veszélyt jelenthetnek. Összefoglalva tehát, elmondhatjuk, hogy a tapasztalatok alapján igenis lehetséges biztonságosan eltávolítani az azbesztet az épületekben, ez technikailag megoldható. Rendelkezünk elő tudással, eh, bevált gyakorlattal, tapasztalattal ezen a téren, de eh, ehhez megfelelő képzésre van szükség, az információk megosztására, igazi együttműködésre, csak így lehet ezt megvalósítani hogy az azbest mentesítést valóban elérjük, garantáljuk. Lenne néhány javaslatom is, amely a munkám során eh, kristályosodott eh, ki. Eh, remutattunk arra, hogy a, a, a képzés, a, a kompetenciák, a tudás frissítése az fontos a cégeknél újra és újra. A vezetők, a munkavezetők, a maguk a, a munkát végzők, a bontást, átépítést, azbesztmentesítést végzőket folyamatosan e, tájékoztatni kell. Ez ügyben e, képzésükre szükség van. Megfelelő képesítéssel, szakmai képesítéssel rendelkezőkre eh, számíthatunk ezügyben csak. Az azbest eh, mentesítést végzők eh, egészségügyi szempontból figyelemmel kell követni. Itt egészségügyi kérdésekkel, biztonsági tanácsadással segíthetjük a munkájukat. Például, hogy tisztában legyenek azzal, hogy milyen veszélynek vannak kitéve, illetve hogy milyen védelemre, munka ruházatra például van szükség, hogy ne lélegezzék be az azbest rostokat. A véleményem az, hogy a fel kell mérni, hogy minden épületben milyen azbest tartalmanyagok vannak még, ezt dokumentálni kell, és ezt az információt könnyen rendelkezésére kell bocsájtani mindenkinek, hogy későbbi karbantartás átalakítás során ez ne okozzon gondot. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Thank you, Mr. Tuomi, for your... Köszönjük Tuomi úrnak ezt az érdekes hozzászólást. Vecmandó következik, aki a munkai biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó vezető a BAT kárteletnél. Dániából érkezett ide, parancsoljon önni a szó. Tak for det. Jeg har valgt at lave mit indlæg på engelsk, så er der nogen, der kan se det lidt mere, men det glæder mig. Köszönöm szépen. Beszéljek angolul? Nem? Beszéltek anyanyelvemen is? Bedst, og hvordan vi kan komme videre ud med problemerne med det her. Så er oplægget hedder... Nos, tehát hadd osszam meg kell az azbesztel kapcsolatos véleményemet. A legfontosabb azt gondolom az, hogy a jelenlegi helyzetben hogyan kezelhetjük majd a jövőbeli kihívásokat. 30 évnyi tapasztalatom van az azbest kapcsolatos különböző kérdésekben, például kártérítések, perek, ugye a munkavállalók átindított perekre gondolok itt, és igyekeztem például az orvosok és a helyi klinikák, illetve a hajógyári munkások együttműködését tető alá hozni, amikor kiderült, hogy sok hajógyári munkás azbestózist kapott illetve igyekeztem közvetíteni a szakszervezetek és az orvosok között is, illetve foglalkoztam a Dán és Európai Uniós törvények előkészítésével is, az azbest kezelésével kapcsolatos iránymutatások kidolgozásában is részt vettem, nemzeti szinten, illetve globálisan az ilon keresztül. is alakult egyébként egy akcióterv az európai építőipari munkások eh, számára az azbest kérdésében. Nos, eh, miért is fontos ez a kérdés? Sok országban korlátozták, sőt teljesen betiltották az azbest használatát a 80-as, 90-as évektől kezdődően, aztán 2005-ben az egész EU-ban betiltották. Tehát 30 évi politikai tárgyalás, vita kellett ahhoz, hogy végül EU szinten betiltsuk. Talán a Berlemon épület esete is segített ebben. Most már EU szinten be van tiltva kevés kivétellel, és van egy olyan irányelv is, ami külön szabályozza az azbest kezelését. De ez még mindig egy halálosan veszélyes anyag, bármennyire is rejtve van épületekben, hajókban, és a többi, és a többi halálos veszélyt jelenthet, és ott van, ahogy említették és említettem, épületekben, vonatokon, hajókon, sok más helyen. Sok esetben nem látható, nem is feltétlen csak a tetőben fordulhat elő, hanem máshol, például fal panelek mögött, vagy éppen csővezetékekben, vagy, vagy levegővezetékekben, és az idő komoly tényező még a betiltás után is komoly veszélynek vagyunk kitéve, egészen addig, amíg az utolsó azbest száltól is meg nem szabadulunk. Azok, akik azbestet szereltek be, és így ismerik, azok már kezdenek ugye nyugdíjba vonulni, és az építőiparban a generációváltás miatt eltűnnek azok, akik ismerik az azbestet sokan, akik az építőiparban vagy éppen épületek bontásán dolgoznak, nem igen ismerik ezt az anyagot, és nincs vele tapasztalatuk. Márpedig kapcsolatba kerülnek vele karbantartó, illetve bontási munkák során. Említettük a koordinálást és a sok oldalú, több elemű stratégiát, amire szükség van. Nos, hát regisztrációra, illetve azbest vizsgálatokra van szükség, azonosítani kell, hogy hol lehet jelen a, ez az anyag az épületekben. Új szabályokat is be kell vezetni, például új épületekre vonatkozólag a szakképzésekre is oda kell figyelni. Nem feltétlen a kifejezetten azbest eh, eltávolítással foglalkozó cégekre gondolok itt, hanem másokra, akik kapcsolatba kerülhetnek azbesttel. Azután a munkavállalókat érintő veszélyek azonosításán is dolgozni kell, illetve az, hogy milyen kompenzációt vezessünk be ilyen esetekre. A kivételeket is meg kell vizsgálni. Van, aki nem is érti ezeket a kivételeket, három ország van, akik azbestet használnak, más államok viszont már minden felhasználásban találtak más alternatívát erre. Azután meg kell vizsgálni a szállítás kérdését is, illetve azt, hogy hogyan vegyük ki, hogyan távolítsuk el például a használaton kívül kerülő hajókból az azbesztet, mielőtt még elhagynák Európát szétbontás céljából. A munkai egészség kérdésében az azbest központi szerepet tölt be a 2020-ig terjedő stratégiában, és egy megalapozott, átgondolt alapot kell kidolgozni a tagállamok számára a politikai akciótervekhez európai szinten, oly módon, hogy a 100%-ig azbestmentes világ ideájáért dolgozva konkrét határidőket állapítunk meg. Egyébként a szabályok ellenőrzése, betartatása nehézkes, ugyanis sok a szürke terület az építőiparban. Egyébként a parlament korábban egyértelműen kijelentette, hogy mi is az álláspontja a jelenlegi munkavállalói egészségügyi stratégiáról. A bizottság meghallgatást szeretne tartani az azbest probléma kezeléséről, és támogatjuk a tagállamokat abban, hogy hozzanak létre nemzeti cselekvési tervet az azbest eltávolítására. Egyébként emlékeztetnénk mindenkit arra, hogy ezek az akciótervek, ezek a cselekvési tervek még nem készültek el. Tehát a nyilvános meghallgatásokra, amelyekre egy-két hónapon belül sor kerül, mindenképpen a bizottság viszi a cselekvési tervek témáját. Jogszabályalkotási tervek, oktatási, tájékoztatási tervek lehetnek ebben benne, vagy éppen az azbest eltávolítása olyan helyekről, mint például a régi ipari épületek, ahol még jelen van. Annak érdekében, hogy mindenhol azonosítsák, megtalálják az azbestet, és rendezett módon eltávolítsák de hát ez a kérdés például ház, lakóház átépítéseknél is eh, felmerül, és nem jó, hogyha nem tudnak erről. Hughes urat eh, hallgattuk a vita elején. Ő említette, hogy egy eh, saját kezdeményezési jelentés készülőben van a parlamentnél. Hasonló kérdésekre érdemes ott is odafigyelni, például a vizsgálatokra, a, annak az áttekintésére, hogy hol van jelen azbest. Sem politikai, sem szakmai cselekvési terveket nem lehet összeállítani, amíg nem tudjuk pontosan, hogy hol van azbest. Tehát tervet kell összeállítani rengeteg épület ellenőrzésére. Az azbest kérdés talán más szakpolitikai területekbe is integrálni lehetne. Például a házak felújítása, vagy éppen az energia területén is releváns. Ha egy energiaügyi tanácsadó, aki tanácsokat ad egy háztulajdonosnak, érdemes, hogy fel tudja ismerni az azbestet, hogy meg tudja állapítani, hogy az adott házban van-e azbest. Nem kell feltétlen a lakás tulajdonosokra nézve terhes kötelezettségeket róni, a munkaadóknak kötelességük ezt vizsgálni és jelenteni, de hát lehet az best olyan helyen, ahol nincsen üzleti vállalkozás, nincsen munkaadó. A tájékoztatás, a képzés rendkívül fontos, ahogy korábban is említettem, és különösen fontos az épületbontások esetében, ez a szakmai továbbképzésekben nagy jelentőséggel bír, például építkezőseken dolgozó munkások, mérnökök számára, és különösen az ellenőrzéseket végző hatósági személyek számára. Sokat beszélnek az eltávolítási programokról és arról, hogy határidőt kellene megszabni az azbestmentes Európa álmának elérésére, de még hogyha azt feltennénk, hogy esetleg holnaptól sehol nincs azbesz, senki nincs kitéve azbesznek, még akkor is lennének új megbetegedések sok-sok éven keresztül. Itt tulajdonképpen azt kell dönteni, hogy mennyi azbeszhez köthető betegséget vagyunk hajlandók elviselni a következő évszázadban. szóba kerültek az azbest áldozatai, akiket támogatni kell, illetve az azbest exportot le kell állítani. Ez egy rendkívül átfogó terv, arra is van szükség az azbest örökség kezelésére. Zárásképpen annyit mondani kell, hogy meg kell alapítani, hogy elégséges-e a jogszabály, a jogszabályi keret, elég információs kampány zajlik-e, hiszen az átlagember Európában nem sokat tud az azbestről. Tájékoztattuk tehát megfelelően azokat, akik ki vannak téve az azbestnek, illetve tájékoztattuk-e megfelelően az átlagpolgárt, hiszen mindenki a kapcsolatba kerülhet esetleg az azbesttel. Illetve fontos lépés, hogy megszabjunk egy végső határidőt az azbest mentesítésre, ami nagyon jó jelet küldene az egész világnak. Köszönöm. Köszönöm a prezentációt, mondja az elnök asszony. Most pedig Lori Ketsen ellen szakértőnk fog nyilatkozni, aki az International Ban Asbestos titkárságának koordinátora, ugye az azbest betiltásért dolgozó nemzetközi szervezetről van itt szó. Tessék! Thank you. I would like to thank the committee. Köszönöm. Nos, szeretnék köszönetet mondani a Foglalkoztatás és Szociális Bizottságnak a meghívásért. Ez a második azbest témájú meg, találkozó, amelyen az elmúlt néhány hétben részt veszek. Az előző Brazíliában volt, augusztus 31-én a brazil legfelsőbb bíróságon. Ott azt vizsgálták, hogy alkotmányos-e az a törvény, az alkotmánynak megfelel az a törvény, ami engedélyezi az azbesz használatát. Ugyanis a, a brazil alkotmány garantálja az egészséges élethez való jogot, amivel hát nehezen összeegyeztethető egy toxin használatának az engedélyezése. Fontos kérdés, és összefügg azokkal a témákkal, amelyek ma itt kerülnek megvitatásra. Az EU-s alapjogi karta az élethez, a személyes integritáshoz, illetve a munkálóknak a tájékozódáshoz, az információhoz való jogát is leszögezi, egyértelműen közdi, hogy mindenkinek az élethez való jogát meg kell védenie a törvénynek. Ennek dacára ezrével halnak meg az Európai Unióban az azbeszthez köthető és megelőzhető betegségekben az emberek. Sokszor nem is tudjuk, hogy kiről van szó, kit érint ez a dolog, és hol, hiszen sok tagállamból nincsen elég adat, ami már önmagában is elfogadhatatlan, ezzel kapcsolatban lépnünk kell. Az információk hiányában az európai járványügyi szakértők előrejelzésére támaszkodunk, akik a mezoteliomás halálozásokból indulnak ki, és ezekhez hozzáadják az egyéb azbeszthez köthető betegségek miatti halálozást, amelyek nők és férfiak körében is jelentkeznek. Jogos a felvetés, hogy csak Nyugat-Európában több mint félmillió ember fog az azbeszthez köthető betegségtől meghalni a 95 és 2029 között. is ismételjem meg, tehát félmillió emberről van szó. Ez annyi, mint hogyha kihalna egész Sheffield, Grenoble, Nürnberg vagy Bologna. Ma arra kértek, hogy konkrét kérdésekre koncentráljak 10 percben. Ez nem kis feladat, nem könnyű feladat, de az azbest betiltásáért dolgozó emberként hozzászoktam, hogy nem könnyű feladatokat kapok. Nos, tehát két fő téma vetődik fel az azbest károk mértékének megismerése és az azbesthez köthető betegségek megszüntetése, felszámolása. Lássuk akkor, hogy milyen tragikus hatása volt Európában az azbest használatának. Az, hogy 2005-ben betiltották Európa szerte az azbest használatát, még nem jelenti azt, hogy biztonságban lennénk gyakorlatilag biztosra vette, hogy mindannyiunknak van azbest a tüdejében. Aki szerencsés, az nem betegszik meg ettől, de aki igen, annak elég szomorúak, elég sötétek a kilátásai. Az EU-ban nagy eltérések vannak az előírások, tehát a, a között, ami járna az áldozatoknak, és a között, amit valójában megkapnak sok esetben nem ismerik el, hogy otthon vagy a munkahelyen vagy máshol valaki ki volt éve azbesznek, és nem is eh, kárpótolják. Nem kap támogatást, és ugyanez vonatkozik a tüdőrákot kapottakra, illetve az egyéni vállalkozókra. Nagyon fontos, hogy az Európában Unió területén mindenki gyakorlati támogatást, orvosi kezelést és kártérítést kapjon, hiszen ellenkező esetben eh, sérülnek az EU alapelvei. Azt javasoljuk, hogy olyan EU-s jogszabályt vezessenek be, ami kötelezővé teszi az azbest áldozatok emberi jogainak tiszteletben tartását, függetlenül attól, hogy hol voltak kitéve azbestnek, hol dolgoztak, és milyen azbesthez köthető betegséget kaptak. Lássuk, hogy milyen elemek hiányoznak az EU-s azbest jogszabályokból. Nagyon nagy probléma az, hogy sokan nem ismerik az EU-s irányelveket, illetve az azbest védelmét szolgáló ajánlásokat. Azt javaslom, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság hozzon létre azbestügyi albizottságot, amely eh, segít kapcsolatot tartani a, az azbest áldozataival. Ez eh, az albizottság eh, ellenőrizhetné egy azbest cselekvési tervet létrehozó csoport létrehozását is, és fel lehetne állítani egy EU-s egészségügyi központot is, amely az azbest kérdésével foglalkozna. Mások az áldozatok csoportjait. Több mint 55 olyan szervezet van Európában, amelyek az azbest áldozatait igyekeznek segíteni, támogatni, összefogni, és ők nagy segítséget jelenthetnek abban, hogy az Európai Unió megfeleljen az azbest áldozatai felé való kötelezettségeinek nem támaszkodnak eléggé az ilyen csoportokra, úgyhogy érdemes lenne jobban támogatni őket pénzügyileg is, és érdemes lenne bevonni őket résztvevőként a jövőbeli politikák megvitatásába. Lássuk, hogy hogy lehet felszámolni az azbeszhez köthető betegségeket. Nos, ezt csak azzal lehet megoldani, hogyha az azbesztet eltávolítjuk az európai infrastruktúrából. Ez az egyetlen elfogadható cél, de addig is eh, megelőző jellegű intézkedéseket kell hozni a veszély csökkentésére. Például az épületek, lakások, járművek eh, belsőben előforduló azbesztet nyilvántartásba kell venni, rögzíteni kell, térképet kell készíteni az azbesztel foglalkozó üzemekről, vállalkozásokról, a lerakókról, tárolóhelyekről, az azbesztel találkozó dolgozókat kötelező jelleggel képzésre kell küldeni. Sajnos egyébként az európai azbeszt eltávolító iparágban elég alacsonyak a standardek, és nem eléggé professzionális ez az iparág. Hogyha kötelezővé tesszük az oktatást ezen iparágban, az javítja a minőséget és csökkenti a, az egészségügyi kockázatokat. Biztosítani kell, hogy a nemzeti kormányok szisztematikus adatgyűjtésbe kezdjenek a foglalkozás körében előforduló azbesz betegségekről a, a megelőzés javítása érdekében. Az is fontos, hogy nagyszabású kezdeményezéseket indítsanak arra, hogy felhívják a figyelmet az azbest veszélyeire. A brit tapasztalatok azt mutatják, hogy az iskolai szennyezettség kockázatára ról is érdemes tájékoztató kampányt nyitni, Sajnos az iskolák többsége Európában azbesztel szennyezett. Rengeteg féle felhasználásra alkalmaztak azbesztet az iskolákban. Úgy becsüljük, hogy az iskolák 80%-ában, a gyermekeink által használt épületek 80%-ában van azbest. Azt javasoljuk, hogy a létrehozandó azbest albizottság feladata legyen egy összefüggő, egységes EU stratégia létrehozása a, az azbeszthez köthető betegségek felszámolására. És erre konkrét határidőt is be kellene vezetni. Ezen a képen olyan brit emberek fotója látható, akik a mezoteliómába haltak bele. Ez egy igen gyors lefolyású rákfajta, ami halálos kimenetelű az európai azbest áldozatok nem követtek el semmilyen bűnt, semmilyen hibát, de ez már nem mondható el azokról, akik hagyták, hogy veszélyes munkakörökben dolgozzanak, vagy éppen veszélyes termékeket áruljanak Európában. A jövőbeli megbetegedések megelőzéséhez egy koordinált, összefogott program kell, és politikai elhatározás a végrehajtására. Nem teszünk meg mindent, ami lehetséges, többet kellene tennünk, és Azért vagyunk ma itt, hogy az önök segítségét kérjük annak érdekében, hogy ezt a rémes katasztrófát leállítsuk, megszüntessük, és hogy a jövőben ne legyenek ilyen tragikus megbetegedések. Köszönöm szépen az előadását. Azt javaslom most, hogy adjuk meg a lehetőséget a képviselőknek, hogy tegyék fel kérdéseiket, és arra kérnék mindenkit, hogy két percben tegye fel kérdését, hogy aztán tarthassunk egy utolsó fordulót, és meghallgathassuk a vendégeinket. Minden szakértőnek akkor még tudnánk 5 percet biztosítani, hogy megválaszolja a kérdéseket. Parancsoljanak! Thanks very much, Madam President. would... Köszönöm, elnök asszony. Ne lepődjenek meg, hogy az ülés végén ilyen kevesen vannak, ez nálunk megszokott dolog, de majd biztosítjuk, hogy az elhangzottakat az üzenetet mindenkihez eljuttassuk, és természetesen a folyamatos munkámmal, saját kezdeményezési jelentésében felhasználom az elmondatokat. Ezen a ponton elnök azt, hogy nehéz kérdéseket feltenni, mert gyakorlatilag mindennel egyetértek, amit a vendégeink elmondottak. Örömmel mondom azt is, hogy a feltett kérdések többsége már szerepel a jelentéstervezetben, amelyet elkészítettem, de egyes javaslatokat azért át kell írnom, a Lori Cousin Allen által eh, említett 80% a brit iskoláknak az beszennyezett, ez elképesztő nem csak az Egyesült eh, Királyságban, eh, hanem az egész Európai Unióban használt építési technikák miatt valószínűleg van, ahol még rosszabb az arány. Az EU alapjogi kartára való utalás nagyon tetszett nekem, az a jogok felől közelíteni ehhez a kérdéshez, szerintem ez, ez valóban üdvözlendő. Erre majd visszatérek a jelentésemben. A többi konkrét javaslatot is, is üdvözlöm, és nem tudom, hogy pontosan hogyan fogják fogadni a többiek, a kollégáim egy ilyen azbest ügyi albizottság létrehozását, de fel fogom vetni, ezt ígérhetem. Végezetül figyelembe kell venni azt, hogy az azbest mentesítés más uniós politikák részét kell, hogy képezze, hiszen már igen komoly kötelezettséget vállaltunk az energiahatékonyság terén is. Ehhez jó néhány épületet, az Európai Unió épületének többségét fel kell újítani, ami kiváló lehetőséget nyújt a számunkra arra, hogy figyelembe vegyük az azbest eh, tartalom eh, felmérését, illetve annak eh, eltávolítását. Az igazi kihívás, hogy mikorra, milyen határidőt szomunk a Európa teljes azbest mentesítésére. Ez ideig csak Lengyelországban készült azbest mentesítési terv, és ők 2032 tűzték ki határidőül. Szerintem jó lenne ezt egy azbestmentes Európa menetrendre váltani. Timo és Krista felvetése is jogosak, mi szerint eh, globális eh, szinten kell betiltani az azbest felhasználását, ez erkölcsi kötelességünk itt Európában, hogy ezért nem megtegyünk. Két millió tonnáról beszélt Timó, Oroszország, Kína és Kanada a legbűnösebbek, ez a fejlődő országokba jut eh, nagy részt, ahol a mai napig úgy reklámozzák, mintha ez lenne a csoda, anyag, ahogy azt évtizedekkel ezelőtt próbálták Európában eladni. Ez erköstelen, hogy ezt a mai napig eh, végeznek. Kanada az egyetlen olyan nyugati ország, amely kereskedik az azbesztel, eh, szégyelje magát. Kanada. Experts on the need for mapping. Um, we've got a clear... Fel kell tehát mérni, hogy hol vannak azbest eh, tartalmanyagok. Vissza kell térnünk az engedélyeztetés kérdésére is a munkavállalók, a cégek esetében a képzés nagyon fontos, az azbest mentesítés és eltávolítás terén. Két kifejezés elhangzott, a koordinált stratégia és a holisztikus megközelítés. Ezek szerepelnek a jelentésemben, de talán át kellene írnom, hogy finomítsam, hogy egy valóban átfogó, holisztikus megközelítés szerepeljen az azbest felmérés és eltávolítás, vagy mentesítés terén is, hogy ezt hogyan tudjuk segíteni, támogatni. Köszönöm tehát még egyszer a szakértőinknek, hogy eljöttek, és a kollégáimnak mindenképpen el fogom mutatni mindezt az információt, amit most saját fülükkel nem hallhattak. presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden szeretnék köszönetet mondani a szakértőinknek, akik a az állampolgári kötelezettségvállalásnak ilyen szép példáját mutatták be, és ismertették az azbesztel kapcsolatos tragédiákat. A jelenlétük itt ma ne gondolják, hogy csak azért, mert kevés képviselő van jelen haszontalan. Több alkalommal tettünk már ígéreteket, és most elkészült egy saját kezdeményezésű jelentés. A szocialista frakció koordinátoraként szeretném hangsúlyozni, hogy az összes kollega vállalta ezt, nem volt egyetlen egy frakció sem, amely ne értette volna meg ennek a jelentőségét. Tehát ez egy olyan csepp a tengerben, amely azért egyre fontosabbá válik, tehát ne gondolják, hogy az önök jelenléteit ma haszontalan. Steven is kifejtette, szerintem szégyen, Szerintem is szégyen, hogy a tudományos bizonyítékok ellenére még, még mindig vannak olyan helyek, ahol fokozottan alkalmazzák ezt az anyagot. A Kanadával való parlamenti kapcsolatokért illetékes delegációban dolgozom, és holnap ezen parlamenti delegációval ülést tartunk, ahol fel fogom vetni ezt a problémát, és az egyik ajánlás, amit megfogalmazhatunk, Kanada, Oroszország, illetve Kína vonatkozásában, hogy fel kell vetnünk az Európai Parlamentben a kétoldalú megállapodások, a kétoldalú egyeztetések során, és az ilyen vegyes parlamenti bizottságokban. Fel kell vessük azt, hogy azért köteleztük el magunkat ezen téma mellett, mert szeretnénk ezt általánossá tenni. Az önök erőfeszítései nem haszontalanok, hanem igenis meghozzák majd gyümölcsüket, és minden bizonyal számíthatnak itt a parlamentben a szocialista frakció támogatására ebben a, ebben a küzdelemben, ami a méltóságért folytatott küzdelem. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök, ami engem illet, én is szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásaikért, az előadásaikért. Egyáltalán nem mondhatom magam az best szakértőnek, úgyhogy nagyon érdekes bevezetés volt ez a mai ülés számomra. Csatlakozom kollégáimhoz, mert ez egy fontos és sürgős téma egyaránt. Volna egy kérdésem, mert ismerem ezt otthonról, amikor például iskolákat újítanak fel, és az best mentesítési munkálatokat végeznek. Az iskolák 80%-ában még megtalálható ez az anyag, és az iskolákon kívül még számos egyéb épületben. Tehát nagyon jónak tartom, hogy kitűzünk egy határidőt, ameddig azbest mentesíteni szeretnénk az épületeket, de úgy gondolom, hogy ha ez egy európai szintű előírás lenne, akkor valószínűleg felháborodnának a tagállamok, hogy ez milyen óriási anyagi vonzattal járna ez az önkormányzatokra nézve? Vannak-e becslések a tagállamokra nézve, például Dániában, hogy ennek milyen pénzügyi vonatkozásai vannak, ez milyen kiadásokat jelentene a tagállamokban, hogyha tényleg egy komoly erőfeszítést tennénk hogy az, arra, hogy mentesítsük az épületeket. Ez lett volna a kérdésem, és most a szakértőkhöz fordulnék, és arra kérném önöket, hogy röviden 5 percben válaszoljanak a kérdéseinkre. Köszönöm szépen, és akkor mm, Szedlacsek asszony, önnek adnám meg először a szót. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Az ügynökségben ugye együttműködünk a különböző szövetségekkel, szervezetekkel, és mindig foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy az épületek felújítása mit jelentene, milyen költségeket hárítana ez az önkormányzatokra. Természetesen részletekben nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, de a berlini köztársasági palota lebontása során ott éltem a városban, és nyomon követhettem azt is, hogy milyen óriási munkálatot jelentett annak az épületnek a lebontása, a szanálása. Tehát ami a költségeket illeti, konkrét választ nem tudok adni erre a kérdésre, de ami az egész felhajtást illeti a munkahelyi egészségvédelem és a biztonság szempontjából, ugye hallhattuk, hogy milyen intézkedések szükségesek, tehát ez, ez egy óriási felhajtást jelentene mindenképpen óriási költségeket jelentene, amikor például régi épületeket lebontunk, vagy felújítunk. Ennek költségvetési szempontból nagyon komoly terhei lennének. És lezárásképpen szeretnék még egy észrevételt tenni. Az Európai Munkahelybiztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség szempontjából számunkra egyértelmű, hogy ezen feladatokat támogatnunk kell. Az azbest ugyanis számunkra egy végtelen történet, a rákeltő anyagok állandóan a napirenden szerepelnek, és a kampányaink során is mindig kísérletet teszünk arra, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, a tagállamokkal együtt közös információkat dolgozunk ki, és ezeket az információkat megpróbáljuk eljuttatni a vállalatokhoz és az érintettekhez. Ezt a munkát folytatni fogjuk. A Working Together for Risk Prevention kampány keretében is. Utalunk tehát arra, hogy ez egy mennyire lényeges aspektus, nagyon fontos, hogy a munkáltató felelősséget vállaljon, és az alkalmazottakkal együtt működjön, valamint az üzemi dolgozókkal együtt. Ugye említettük korábban a munkaügyi felügyelőkkel kapcsolatos kampányt. Ez egy általános aspektus, de azért az ügynökségünk hatáskörébe tartozik. Ami pedig a gyakorlatias megoldásokat illeti, fontosnak tartjuk a tagállamokkal való együttműködést. Az egyik eh, kiemelt kezdeményezésünk az úgynevezett Online Interactive Risk Assessment, ez egy eh, internet eh, alapú eszköz, amely rendkívül egyszerű módon főleg a kis és mikrovállalkozásoknak lehetővé teszi a kockázatértékelést. Ez különösebb bürokratikus terheket nem jelent. Az interneten lehet letölteni ezt a nyomtatványt, és a helyszínen lehet felhasználni. És főleg az azbest vonatkozásában gyakran tapasztaljuk, hogy az építési ágazatban és az egyéb kapcsolódó vállalatoknál egy ilyen eszköz rendkívül hasznos lenne egyéb területeken is, amikor veszélyes anyagokkal dolgoznak. Következésképpen tehát folytatjuk ezt a munkát, és a különböző rendelkezésre álló eszközeinkkel, mint például a kampányokkal, az információ közzétételével remélhetőleg mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy sikerüljön, nem tudom hány éven belül, de egyszer valamikor betiltani majd ezt az anyagot. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. E, Turmi úrani a szó. Thank you. Um... Köszönöm. Csak nagyon röviden. Elmondanám, hogy az azbestet el kell távolítani. Az mentesítésre sor kerül. Kérdés, hogy mikor? ha azt a célt tűzzük ki magunk elé, hogy mondjuk 20-30 év múlva fejezzük ezt be, akkor ez az építőipar számára is egyértelmű jelzést ad, hiszen ez az építőipar számára komoly üzlet. A finépítőipar képviselője. Ez fordulok. Nyilván ez jó üzleti lehetőséget rejt, de nagyon negatív képet alkottak róla, ami a további növekedését ennek az építőipari ágazatnak megnehezíti, hiszen a negatív képek társul, negatív kép társul az mentesítéshez. Tehát gazdasági szempontból el kell végezni ezt az értékelést, de mi történik, ha szükséges időben eltávolítjuk, vagy nem, ezt azt hiszem, hogy összehasonlíthatjuk gazdasági szempontból is, hogy mi a különbség a két eh, forgatókönyv között. Köszönöm. Thank you, Mr. Wittmund. Köszönöm, eh, Wetzmond úr. Következik. Csak for det. Eh, det er Köszönöm, hogy újra szót kaphatok. Óriási feladat az azbesztmentesítés, a teljes azbesztmentesítés. Nem tudjuk igazán, hogy ez mennyibe kerül, ezért nagyon fontos, hogy lát, tisztán lássunk, hogy ez az épületek hány százalékát érinte. Az Egyesült Királyság esetében az iskolák 80%-át említették. Az is elhangzott, hogy 2032 a a lengyel céldátum az e, program számára. Azt hallottam, hogy ez 10 milliárd euróba kerül majd összesen e, napjainktól 2032-ig. Ugyanakkor hozzáfűzném, hogy fontos országról országra, minden tagállamban felmérni, hogy mennyi azbest maradt az épületekben. Mivel több típusú azbestet ismerünk, talán a legveszélyesebb fajtáival eh, kellene kezdenünk a, a, a fűtésnél és vízvezetékeknél használt eh, laza szövetű, laza eh, azbesztel kell mindenképpen kezdeni, talán ez a legveszélyesebb. Vannak olyan azbeszt típusok is, amelyekhez jobb, ha nem nyúlunk, egész addig, amíg nem bolygatjuk, jobban járunk, ha ott marad, ahol van. Ezt azonban egyértelműen fel kell mérni, fel kell térképezni, fel kell címkézni, hogy mindenki tudja, hogy pontosan hol található az adott, melyik épületben és az épületen belül hol található az best későbbi karbantartás vagy bontás esetén így elkerülhetjük a kellemetlen meglepetéseket. Ami pedig az építőipart illeti, ne felejtsük el, hogy az építőipari válság, amely az én hazámban, Dániában is dúl, alaposan átrendezte ezt az ágazatot, tehát a meglévő építekre, építményekre koncentrál nagyobb mértékben e, az építőipar, tehát ez e, a modernizálás terén valóban óriási e, lehetőséget tett lehetőségeket eh, tár eh, fel előttünk az energiahatékonyság jegyében történő modernizálás, épület, modernizálás és átalakítás esetében csökkennek a költségek, hiszen ha úgyis át kell alakítani az épületet, ha úgyis el kell végezni a munkák egy részét, akkor eh, az egységre vetített költség csökken, hiszen két legyet üthetünk egy csapásra. És egyébként ez nem csak az Asbestra, igaz. Köszönöm. Einmal Frau Kassanál. Köszönöm szépen, és még Kácán asszony a szó. That question, I just want to update the committee on some Mielőtt rátérnék erre, új friss hírekre is beszámolnék. Múlt héten Quebecben és ott továbban az új fejlemények azt mutatják, hogy Kanadában az azbeszt kitermelés talán lehet. Több mint száz év után úgy tűnik, hogy a kanadai azbeszt bányászatnak egyszerűs mindenkor a vége szakad. Ez valóban óriási mérföldkő, nem is egy pohárra kocintottam már erre jó hírre, ugyanakkor Oroszországban és Kínában sajátos módon tovább folyik ez a gyakorlat. Bizonyára az oroszak növelik a termelést, a kitermelést, hogy az eltűnő kanadai kitermelést valahogy kompenzálják. Valóban egy roppant összetett kérdés ez, az új a bizottság pontosan ezzel kezdhetné a munkáját. Felmérhetnénk ezt a kérdést, hogy pontosan mennyibe kerül az azbeste mentesítés Európában. Most azonban feltennék még egy kérdést önöknek. Mi, az, a, mi annak a költsége, hogyha az iskolákat nem azbesztmentesítjük, a diákok, a tanárok, a gondnokok, a karbantartók közül hánynak kell még az életét adni azért, hogy egyszer végre megszüntessük Európában ezt a problémát. Ha komolyan gondoljuk, hogy valamit tenni akarunk értük, akkor nem tehetünk mást, mint hogy minél hamarabb nekilátunk az azbest mentesítésnek, hogy azbest mentes életet élhessenek mindezek az emberek. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Akkor szeretnék én is még egyszer köszönetet mondani minden előadásért. Azt hiszem, hogy ez nagyon hasznos volt a saját kezdeményezésű jelentés szempontjából, és még az előadót szeretném megkérdezni, hogy kíván-e hozzászólni please. Just to thank uh, our guests for those, uh... Nos, csak szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek a szakértő válaszokért, főleg Lorinak, hogy um, az a bizottságot állítsam fel, és az foglalkozon ezekkel a kérdésekkel. Minden esetre azt kiemelném, hogy ha nem cselekszünk, annak hatalmas uh, károk lesznek az eredményei, ami elfogadhatatlan, úgyhogy cselekedni kell, csak az idő a kérdéses, tehát el kell távolatni az oszbesztet, csak az a kérdés, hogy pontosan meddig. Lengyelország 2032-t jelölte meg, addigra ez megoldható. Nem látom be, hogy az EU többi tagállama akkor miért ne állíthatna fel egy hasonló menetrendet. Mindenesetre esetre a bizottságnak érdemes lenne ezzel foglalkozni, külső szakértők felkérésével, Vizsgáljuk meg, hogy mennyi költség és mennyi előnye lenne annak, hogyha konkrét határidőket állítanánk fel erre. Ezt én javaslom is. Wunderbar, dann bin ich so. Remek. Akkor, ha nincs egyéb hozzászólás, akkor szeretnék még egyszer köszönetet mondani a komoly munkáért az utolsó pillanatokig, és mindenkinek jó utat kívánok miután megkérdezném, hogy van-e egyéb felvetendő pont, nincs. Ez azt jelenti, hogy akkor október 8-án találkozunk ismét a következő ülésünkön. Viszontlátásra!